D'un je coup. Bien. Mes chers collègues, je pense qu'on va commencer. Si vous... Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy el kell kezdenünk. Jelenleg Brian Simpson-t helyettesítem elnökünket, aki hó problémák miatt még nem érkezett meg repülővel, azt hiszem, hogy majd befut, de Időközben elkezdjük ülésünket. A napirend, ha nincsen különleges észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintendő nincs észrevétel. Korábbi ülésünk jegyzőkönyveit, ha nincsenek különleges megjegyzések ezzel kapcsolatban az ülés végéig, akkor ezt szintén elfogadottnak tekintjük. Florencu urat üdvözlöm körünkben, aki a leköszönő ciprusi elnökség hírközlés és közvetítésítményekkel felelős minisztere, aki majd az elnökség végén fogja megvonni az elnökség tevékenységének mérlegét. Ah, Miniszter úr, a szó. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Köszönöm szépen, elnök úr. A Trump bizottság tagjait üdvözlöm, alelnök úr, kedves parlamenti képviselő, hölgyek és urak, nagy megtiszteltetés számomra és nagy öröm, hogy itt lehetek a mai napon az Európai Parlament előtt, és szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, amelyet eh, most megkaptam, hogy eh, a bizottság előtt bemutathatom a ciprusi elnökség eredményeit a közlekedési területen, illetve meghallgathatom az önök eh, álláspontját ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. A ciprusi elnökséget felkérték arra, hogy az európai tanács által kialakított európai szakpolitikákat formája, illetve a célokat megvalósítsa, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az európai gazdaság versenyképességéhez, illetve az európai állampolgárok életminőségének javítása érdekében. Az elmúlt hat hónapban a közlekedési területen nagyon fontos jogszabályalkotási kezdeményezéseket vizsgáltunk meg, amelyeknek a célja, hogy fenntarthatóbb és hatékonyabb közlekedési rendszer jöjjön létre Európában. A szárazföldi közlekedés területén az elnökség azzal a célral dolgozott, hogy módosítani tudjunk a jelenlegi jogszabályokon, már ami azokat az eszközöket illeti, amelyek a föld, a szárazföldi közlekedésben használatosak, a tahográfokról beszélek, illetve a rendszer megbízhatóságának fokozása volt a feladatunk, valamint a visszaélések visszaszorítása és az administratív terhek csökkentése. A közlekedési tanács októberben jóváhagyott egy politikai megállapodást, egy rendelettervezettel kapcsolatosan ebben a témakörben. Kollégáim nagyon konstruktív munkát végeztek a jelentéstevővel, Tikau asszonynal közösen. Neki most szeretnék köszönetet mondani munkájáért. Meggyőződésem, hogy azok a tárgyalások, amelyek a tanács és az Európai Parlament között zajlanak, folytatódni fognak, és még intenzívebbé válnak az írelnökség során, és ezáltal megállapodást tudunk elérni. Ami a technikai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályalkotási kezdeményezést illeti, már ami a gépjárműveket illeti. A ciprusi elnökség a, az októberi közlekedési tanácson lefolytatott orientációs egyeztetések nyomán általános keretszabályozást mutatott be a decemberi tanácson. A javaslatok elsősorban a szárazföldi közlekedés biztonságára vonatkoztak. 2012. július 20-án az Európai Bizottsággal közösen megszerveztük a negyedik Európai Közlekedésbiztonsági Napot. Elsősorban a fiatalok voltak a célközönségünk, és a ciprusi elnökség volt a kezdeményező. Az volt a célunk, hogy aktívan bevonjuk a fiatalokat a közúti biztonság fokozásába, és a cél az is volt, hogy fokozzuk a tudatosságot, és valódi közúti biztonság központú kultúra jöjjön létre a fiatalok között. És ennek az eszközei az oktatás, valamint az is lényeges volt, hogy közös megértés és együttműködés alakuljon ki a rendőrség és a fiatalok között. Ez a nap nagyon fontos vita lehetőséget is adott, illetve a legjobb gyakorlatok cseréjére is módot adott, illetve a tudatosság fokozására, a kockázatokkal kapcsolatban, illetve a felelőtlen autóvezetése kapcsolatban az az eredmények és a közö, következtetések nagyon fontos eszközt jelentenek a nemzeti kormányok számára a közúti biztonság fokozása tekintetében a fiatalok körében, regionális, illetve európai szinten egyaránt. Ami a tengeri közlekedést illeti, ezen a területen a ciprusi elnökség elsősorban azzal foglalkozott, hogy javítsa a tengeren dolgozó munkakörülményeit és életkörülményeit, illetve hogy felelősségteljesebb munkaerőt tudjunk kialakítani, valamint maga a e, vonatkozó e, iparág és e, nagyobb felelősség tudatosságról tegyen tanúbizonyságot. Ennek keretében a közösségi jogba át kellett ültetni a tengeri munkavállalással kapcsolatos ILO egyezmény rendelkezéseit, valamint a a lobogó szerinti állam, illetve a kikötő szerinti állam kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket. Ennek keretében kialakítottuk az általános megközelítést az októberi ülésen. Meggyőződésem, hogy létrejöttek az előfeltételei annak, hogy a Trans szakbizottság Simpson úr vezetésével a bizottsággal közösen megvizsgálja ezt a javaslatot, illetve az érdekelt felekkel közösen, és persze Beres asszonynak is fontos szerepe van ebben, Az ír elnökség során folytatódik majd ez a munka. A légi közlekedéssel kapcsolatosan A fabok teljes körű alkalmazása nagyon fontos eleme az integrációs folyamatnak, ami az egységes európai égboltra vonatkozik, és a ciprusi elnökség nagyon nagy hangsúlyjal kezelt ezt a kérdést, ebben az összefüggésben társszervezői voltunk, közösen az Európai Bizottsággal, egy magas szintű találkozónak, amelynek a címe az Egységes Európai Égbolt volt, Limaszolban volt ez a rendezvény, október 11-én és 12-én került megrendezésre, és a rendezvény fórumot teremtett arra, hogy dinamikus eszmecsere zajlódhasson a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy milyen előrelépésnek kellett volna már történnie az európai légtér ellenőrzésével összefüggésben. A találkozón Simpson elnök, illetve a vendégeink megfelelő üzeneteket fogalmaztak meg azzal kapcsolatosan, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon Európában a légiközlekedés irányítása, és reméljük, hogy azok a következtetések, amelyeket a találkozó létrehozott, alkalmasak lesznek arra, hogy felkeltsék az érdekeltek érdeklődését, és bevonják őket az európai egységes égbolttal kapcsolatos munkába. A ciprusi elnökség során a tanács elfogadott egy határozatot az Európai Unió nevében arról, hogy egy olyan megegyezéshez csatlakozunk, amely fokozza az együttműködést általános keretek között az Európai Unió és az Eurocontrol között. A decemberi tanács mellett munkálkodva írtuk alá ezt a megállapodást, és remélhetőleg ez jelentősen hozzájárul majd az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozás végrehajtásához. Személyes köszönet illeti Simpson urat és Forster urat a kiváló együttműködésért, hiszen a Brüsszelben dolgozó tanácsosainkkal nagyon hatékonyan tudtak együttműködni az európai repülőterek minőségének és hatékonyságának javítása nagyon fontos eleme az a légiközlekedésre vonatkozó európai politikának. A ciprusi elnökség arra is összpontosított, hogy megvizsgálja azt a jogszabályalkotási javaslatot, amely közös szabályokat határoz meg az a résidők kiosztására vonatkozólag az Európai Uniós reptereken. Ez egyébként a repülőterekre vonatkozó szabályozási csomagba illeszkedik. Ami ezt a javaslatot illeti, a tanács általános megközelítést alakított ki októberben, és arról is tájékoztattak, hogy a közelmúltban az Európai Parlamentben zajlott egy szavazás egy intézkedéssorozatról, amely majd megnyitja a tartalmi tárgyalások lehetőségét, amelyeknek végeredményeképpen a tanácssal megállapodás születhet. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek a javaslatokat. Sassada Lightfight uraknak is köszönöm az együttműködést a ciprusi elnökség képviselőivel. Továbbá, ami még a légiközlekedést illeti, az elnökség következtetéseket dolgozott ki az Európai Bizottság vonatkozó közleménye alapján. Ezt a tanács el is fogadta. Az Európai Unió légiközlekedési politikájának politikai dimenziójával összefüggésben. Ami a koordinált közösségi fellépést illeti, ennek a célja, hogy nemzetközi szinten is eh, előmozdítsuk az európai légiközlekedés eh, helyzetét. A légiközlekedési helyzet javításához modern és jól fejlett infrastruktúrára van szükség, és ezt tovább kell fejleszteni, illetve a transeurópai hálózatokat tovább kell integrálni, ez alapvető érdeke az európai vállalkozásoknak, illetve nagyon fontos az állampolgárok mobilitási igényének kielégítése érdekében is. Hozzájárul ez a növekedési céljaink eléréséhez az Európai Unió gazdasága tekintetében. Ezek a hálózatok hatékonyan támogatják a társadalmi, területi és gazdasági kohéziót az Európai Unió különböző régiói között. Ebben az összefüggésben a ciprusi elnökség egy részleges általános megközelítés alapján, amelyet egyébként már a Dán elnökség időszaka alatt alakítottak ki, folytatta a jogalkotási javaslat vizsgálatát a Connecting Europe facility kapcsolatosan, és megfelelő előrelépést is értünk el. Ennek a javaslatnak a vizsgálata az újonnan kialakított elnökség barátai munkacsoport munkájának keretében zajlott. Ezt egyébként a ciprusi elnökség javaslata alapján hozták létre, biztosítandó ennek a javaslatnak a horizontális tárgyalását tartalmi szempontokból. És most szeretnék Rike úrnak köszönetet mondani a jó együttműködésért a ciprusi elnökség képviselőjével. A tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalások a Connecting Europe jogszabálycsomaggal kapcsolatosan, illetve más ágazati jogszabályalkotási javaslatokkal kapcsolatosan várhatóan folytatódnak majd az érelnökség alatt is. Különösen olyan szempontból érdekes ez, hogy van egy jogszabályalkotási javaslat, ami a transeurópai hálózatok fejlesztésére vonatkozó irányelvek felülvizsgálatára vonatkozik. Komicsákosz és Ertük úrnak, a jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Remekül működtek együtt a ciprusi elnökség képviselőivel. Ezeken a kérdéseken túlmenően megfogalmaztunk bizonyos prioritásokat is, és sikerrel vittünk tovább olyan szakpolitikákat, amelyek számomra a ciprusi elnökség védjegyét jelentik és hozzájárultak Európában a fenntartható és intelligens városi fejlődéshez. Sikeresen újra definiáltuk az Európai Unió integrált tengeri politikáját, és egy rendkívüli miniszteri megbeszélést tartottunk Cipruson, a tengerészetért felelős miniszterek részvételével. Ott volt Barroso elnök úr is, illetve Chrisof úr Ciprus elnöke, illetve eh, Maria Demenaki biztos, akik eh, kialakították az úgynevezett Limassoli nyilatkozatot, amely egy eh, nagyon fontos tengerészeti napirendet fogalmaz meg, támogatva az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit. Ez a napirend már meglévő ágazatokra is koncentrál, illetve olyan ágazatokra is, amelyek most kerültek ebbe az összefüggésbe, és itt nagy a növekedés és a munkahelyteremtés lehetősége. Ettől ezen túlmenően a nyilatkozat felhívja az érdekelteket arra, hogy segítsék elő a megfelelő körülmények megteremtését annak érdekében, hogy a gazdaság fejlődése lehetővé váljon. Végül pedig a nyilatkozat felhívja a szomszédos harmadik országokat, amelyeknek az Európai Unióval közös tengeri területei vannak, ágazat és ágazat közti együttműködésre, jó gyakorlatok cseréjére, illetve nemzeti, illetve nemzetközi szinten a dialógus elősegítésére. És ehhez kapcsolódik az ENSZ egyezmény, az ENSZ tengerjogi egyezmény. A Limassoli nyilatkozat nagyon fontos állomás. Rámutat arra, hogy milyen módon tudjuk elősegíteni a tengerészeti tevékenységeket, ugyanakkor a fenntartható fejlődést is támogatva, illetve munkahelyeket teremtve, kihasználva azokat a nagy növekedési lehetőségeket, amelyek a tengeri erőforrások kihasználásából adódnak. Ciprus elnökségi kezdeményezés volt ez, felkarolta azt az Európai Bizottság, az Európai Parlament is, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlament három tagjának, Kulmucsákhoz, Meissner képviselőknek, akik részt vettek eh, ezen a konferencián, és eh, hozzájárultak a nyilatkozat sikeres eredményeihez. Az általános ügyek tanácsa decemberben jóváhagyott bizonyos következtetéseket, eh, amelyek a nyilatkozat elemeihez kapcsolódnak, elismerve, hogy a Limassoli nyilatkozat lényeges része az Európa 2020-as stratégiának, amely támogatja a növekedést, a versenyképességet, illetve a munkahelyteremtést a tengeri ágazatokban. Továbbá sikeresen összekapcsoltunk két olyan politikát, amelyek központiak az Európai Unió számára a közlekedési politikát, illetve a digitális technológiákra vonatkozó politikát, amelyek mind fontos szerepet kapnak a közlekedés fenntartható fejlesztésében az Európai Unióban. Ez volt az első alkalom, hogy, az, hogy a tanács soros elnöksége közös egyeztetést szervezett a közlekedési és távközlési miniszterekkel, ezzel is elismerve, hogy az új és innovatív technológiák szerepe igen lényeges ezen a területen, és központi szerepet játszik mindez a közlekedéspolitikai fehér fehérkönyvben. A ciprusi elnökség során elfogadott következtetések révén ezt egyébként az Európai Bizottság és minden tagállam is elfogadta, sikerült kidolgozni azt, hogy milyen módon lehet az információs cseréhez hozzájárulni, az intelligens közlekedés fejlesztése jegyében, illetve az okos közlekedési rendszerek fejlesztése jegyében, fejlesztve az intermodalitás érvényesülését azt is alá kell húzni, hogy ezek a következtetések, amelyeket a ciprusi elnökség mutatott be, az Ausztria által szervezett vonatkozó konferencián kerültek bemutatásra. Hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak, a ciprusi elnökség minden lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy előrelépést érjünk el az Európai Uniós kérdésekben, amelyek feladatkörébe tartoztak ebben a fél évben. Azok a kezdeményezések, amelyeket bejelentett az elnökség, és ezek egyébként kapcsolódtak az integrált tengeri politikához, illetve a közlekedés és távközlés témaköreihez, Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy megfelelően illeszkedjenek a jelenlegi helyzethez az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy eredményesen dolgoztunk, olyan módon, hogy betöltsük feladatunkat az Európai Unió soros elnökségének szerepkörében az Európai Unió intézményeinek eh, teljes tiszteletben tartásával dolgoztunk, különösen vonatkozik ez az Európai Parlamentre, amely az egyik legfontosabb pillére az Európai Uniónak, hiszen ez az a jobb szabályalkotási fórum, ahol eh, példamutató módon kerülnek megfogalmazásra a jogszabály alkotási célkitűzések. Ebben az összefüggésben Ciprus nagyon nagy tapasztalatot szerzett, és eh, még több ismeretet európai ügyekben, és úgy gondolom, hogy ezt a tudást a jövőben kellőképpen ki is tudjuk használni. Nagyon fontos, hogy eh, még nagyobb lendülettel és határozottsággal dolgozzunk együtt, aktív partnerként, és így hozzájárulva a jobb Európa célkitűzéshez. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést a ciprusi elnökség egésze során, és sok sikert kívánok az ír elnökségnek, különösen jó barátomnak, Lilvar Edgár közlekedési miniszternek, akire majd ez a fontos feladat hárul a jövőben. Január 10, 2013. január 1-től ővé már ez a feladat. Nagyon kíváncsian hallgatom az önök véleményét, aggájait, kérdéseit, és szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, megadom a ö, koordinátoroknak a szót. Elsőként Werner. Dank, Andi. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a ciprusi elnökségnek. Florencu közlekedési miniszter úrnak, aki valamennyi témáról szólt ejtett, amely jelenleg napirenden szerepel itt a parlamentben, tehát a szakbizottságunknál, mely témáknál már bizonyos politikai döntéshozatali fokra is jutottunk itt, de a tanácsnál még nem jött létre egyetértés. Pozitívnak ítélem Florencu úr, miniszter úr, hogy sokat tett azért, hogy az egységes európai légteret megerősítsük, különösen a légtér ellenőrzést és biztonságot a funkcionális légtér blokkok révén, az elmúlt hónapokban valójában egyetlen lépéssel sem léptünk előre, mert a tagállamok ragaszkodnak álláspontjukhoz, helyzetükhöz, a saját légtér ellenőrzésük és ellenőrzési hatás, hatóságaik fenntartásához, és éppen ezért volt szükség arra, hogy a tanács elnökség egy kicsit ösztönözte ezt az ügyet, és az Eurocontrollal egy megfelelő megállapodást írtak alá. Nagyon kedvező ez, és köszönjük szépen az ön kötelezettségvállalását. Szintén kedvező, hogy a Lord a package-nél, mégpedig a technikai felülvizsgálatok ügyében a közúti közlekedés biztonságánál legalábbis a tanács részéről legalább már van egy közös állásfoglalásunk. Itt a szakbizottságban a parlamenti tanácskozások során erre tudunk visszanyúlni. A ö, repülőtéri csomagnál ismerjük a helyzetet, ami a résidőkiasztást illeti, semmi újdonság nincs. Azt hiszem, hogy a dolog nagy részét már elintéztük. A tanács állásfoglalása és a trialógus még előttünk van. A földi kiszolgálásnál is ismerjük a helyzetet itt a szakbizottságon belül kell erről egyetértésre jutnunk. Az ír tanács elnökség alatt bizonyosan ez lesz az egyik fő súlypont. A tengeri közlekedés területe Ciprus szigetállam számára nagy szerepet játszott. Azt hiszem, hogy ezt szintén kedvezően befolyásolták ezt a területet, a tengerészek munka és életfeltételei az illó előírásoknak megfelelően szintén kialakításra kerültek, de tanúsítványokat is javasoltak a hajón, a navigáció, illetően, illetve a gépek egységesítését, illetően, valamint a kikötő szerinti tagállam által végzendő ellenőrzéseket, illetően ez szintén rendkívül fontos, a tentiknél jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy a tanácson van a sor. Mi viszonyulhatunk a parlamenti első olvasatra, de fontos az, hogy nagyon fontos infrastruktúrális beruházásoknál a tanács is jelzést küldjön arról, hogy hogyan is itt értékeli javaslatainkat. Riki kolléga elnök úr, valamint a jelentéstevő, ami az anyagi ügyeket illeti, mindig is felítek a figyelmet arra, hogy a következő hét évre a finanszírozás a tagállamok feladata is lesz, hiszen csak így lehet ezeket a beruházásokat előre vinni, és így lehet pozitívra fordítani a nehéz gazdasági helyzetet a tagállamokban. Beruházásokra van tehát szükség, és fontos, hogy a tagállamok egy közös költségvetési politikában megállapodjanak, és ez, az, mivel itt mindössze 1%-ról van szó az EU költségvetése kapcsán, ez nem lehet olyan nehéz, de tudjuk, hogy a tárgyalások a nagy tagállamok között még előttünk vannak. Azt hiszem, hogy a Limassoli nyilatkozat nagyon fontos pont volt, amire ön utalt, stratégiai szempontból is. Fontos ez a közös közlekedéspolitika tárgyában. Az idegenforgalom területén volt egy nagyon fontos meghallgatásunk, a mediterrán térségi döntő szerepet játszik, erre még egyszer rá akartam mutatni, talán ez nem feltétlenül az ön hatásköre, Cipruson biztosan egy külön részleg foglalkozik ezzel a területtel, de az idegenforgalom a gazdasági fejlődés szempontjából is mindenképpen fontos szerepet játszik. Az integrált tengerpolitikán is tovább dolgozott a tanács, ezért is köszönetet mondok, nem csupán a közlekedés területet, illetően a környezetvédelmi területet, illetően, hanem a halászat területét illetően is. Köszönöm szépen tehát Florenzo miniszter úr az ön elkötelezettségét. Na, köszönöm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 így komoly haladás sikerült elérni, ugyanakkor nem minden dossziét sikerült lezárni, például a tafográf kérdéseket, vagy a közúti biztonság kérdését. Az egyik egyébként a másikhoz kapcsolódik. A rendelkezésünkre álló technológiákat a lehető legjobb mértékben ki kell használni arra, hogy a visszaélések ellen felépjünk, illetve hogy biztosítsuk, hogy mindenki ugyanazon szabályok szerint játszik az én frakcióm véleménye az, hogy a közúti szállítás terén bizonyos módosításokra van szükség, és ha már módosítunk, akkor érdemes megfelelő módon ezt az egész tahográf kérdést illeti. A légi közlekedés terén a különböző dossziékkal sokat foglalkoztunk, itt volt például a reptéri csomag, a résidők, a zaj, ártalom, és így tovább, mind-mind felmerültek. Úgy véljük, hogy a mi megközelítésünk roppant közel az önékhez, és éppen ezért biztos vagyok benne, hogy a csomag egészéről meg tudunk majd állapodni. Úgy vélem, hogy úgy vélem tehát, hogy ami a az eddigi megállapodások végrehajtását illeti, nos, a közös légtér ügye továbbra is napirendén van. December 5-én vizsgáltuk a funkcionális légtérblokkok, FAB-k kérdését. Itt azonban valahogy nem sikerült megállapodnunk, mert úgy láttuk, hogy a tagállamok jelenlegi gyakorlata bizony teljesen szembe megy az Európai Unió által elfogadott szabályokkal. Ha egyszer megállapodunk, ha egyszer jogszabályok ügyében megegyezünk európai szinten, akkor ezeket nem lehet semmibe venni, kérem, a tagállamok szintjén végképp nem. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, elvon, levonhatjuk azt a következtetés, hogy az Európa, a ipar, a környezetvédelem számára egyaránt fontos, hogy mindenki a szabályok szerint játszon. A SZEF és a TENTÉ, tehát a Transz-Európai Közlekedési Hálózatok kérdése az elkövetkező években egyre fontosabbá válik, etéren is próbálunk minél objektívabbak lenni, annak érdekében, hogy az európai közlekedési infrastruktúra fejlesztése valóban az igényeket szolgálja, előremutató legyen, hogy hatékonyabbá váljon ezáltal a belső piac. Ez közlekedési, transeurópai közlekedési hálózat fejlesztése nélkül elképzelhetetlen. Eddig is már jó munkát végeztünk, és a jövőben is számítunk az önök támogatására az elkövetkezendő hónapokban. Már nem a tanács elnökeként, hanem a tanács egyik tagjaként. Főként, amikor a költségvetés megosztásáról lesz szó, hiszen itt milliárdokkal dobálózunk, komoly pénzekről van szó felesleges hosszasan vitatkozni a transeurópai közlekedési hálózatokat felülelő szabályokról, hogyha komoly költségvetés ehhez nem járul. Tehát megfelelő komoly pénzeket kell rendelni ennek a területnek de hát itt persze igazodnunk kell a meglévő jogszabályokhoz. Még egyszer megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az elmúlt hónapokban végzett munkájukhoz, de nem zárult le ez a munka, jövőben is együtt fogunk önökkel működni a teren. Köszönjük el, Kadraui úr, most pedig megadom a szót a liberális frakció nevében, Penyen úr. Mikrofon nélkül nehéz lesz, képviselő úr. Sorry, I, was, I said I was distracted. I didn't realize we'd moved on in the agenda. Elnézést, eh, kicsit, eh, kicsit úgy tűnik, hogy elvesztettem a fonalat, nem is tudom, hogy melyik napi rendi pontnál tartunk. Déclaration à faire sur la communication euh, Hát képviselőtársam, hogyha a miniszter úr által elmondottakhoz nincs hozzáfűzni valója, akkor talán bölcsebben teszi, hogyha megadja a lehetőséget a kollégáknak. Van mondani valója, kollega úr? Um, nem, mert én nem erre készültem. Úgy gondolom, hogy egy kicsit bezavartak a képbe ezek a repülőgép késések. Jó, akkor értem, hogy mi a probléma. Akkor a zöldek nevéből Kremer úr, nevében Kremer úrnak adok szót, aki mert türelmetlenül várja ezt. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a ciprusi tanácselnökségnek beszámolójáért. Csak néhány dologra térnék ki. A Limasszoli találkozó természetesen fontos volt, de ahogyan elhangzott, az Európai Tanács és az állam és kormányfők meg törik, megsértik az európai törvényeket, hiszen az egységes légtérnek valójában december 5-én kellett volna hatályba lépnie. És ez egy olyan rendelet, mely pénzt takarít meg, ennek ellenére nem hagyják végre. Ez egy olyan rendelet, amely a kibocsátásokat csökkenti, tehát az európai klíma védelmi célhoz megy közel, ennek ellenére nem hagyják végre. Kérdésem, hogy mi is történik itt valójában, hiszen akik a törvényeket kialakítják, azoknak teljesen mindegy ez talán elmondhatnák, hogy miért nem akarják ezt a rendeletet végrehajtani. Én német vagyok. Kérdés, hogy a német kormány miért tagadja meg, hogy azokat a törvényeket, amikről korábban határozott és nyomást gyakorolta azért, hogy ezek a törvények egyesség, egységesé váljanak, hiszen ez egy win-win helyzet, miért nem akarja végül is ezeket a törvényeket végrehajtani? Sajnos mi nem ülünk ezen testületekben, üléseken, ezek nem átláthatóak, nem nyitottak, de talán ön többet tudna mondani arról, hogy mit is gondolnak ezek a hölgyek, urak, hiszen minden európai polgár, itt jogállamokról van szó, törvénykövetésre kötelezett, de ez nem érvényes, úgy tűnik az Európai Tanács legmagasabb szintű képviselőire. Talán ezzel kapcsolatban tudna valamit mondani. A második pont a földi kiszolgálás. Ezt nagy többséggel elutasítottuk, itt a szakbizottságban kis többséggel, a plenárison nagy többséggel, és most, hogyha erről megint csak vitázunk, ma is napirenden szerepel ez. Úgy vélje ön, hogyha arra utalok, amit az elején mondott, hogy a földi kiszolgás jelenleg talán három repülőteret érint, és 15-20 év múlva ez a szabályozás le is kerül a napirendről. Gondolja, hogy fontos, hogy egyetem foglalkozzunk ezzel? Tehát európai szabályozásra van szükség egy ilyen esetben, amit talán csak három repülőteret érint. Azt hiszem, ez időpazarlás, hogyha tudjuk, különösen, hogyha tudjuk, hogy milyen önkényesen beállnak az európai törvényekkel. A harmadik utolsó pontom a regionális repülőterek kérdése. Ez az idevágó jelentésben is felvetődött, és most a Kasszoli regionális repülőtérről kaptam egy információt. Nos, a Kasszoli repülőtéren re lehet a frankfurti Frankfurtból jutni, ez 1 óra 35 perc, és a frankfurti repülőtérről nagyon sok destinációt közvetlenül el lehet érni. Ennek ellenére a hesseni ö, mm, korm, tartományi kormány egy repülőteret hozott létre ö, Kasselben, aminek alig ha van értelme. Gyakorlatilag 12 repülő onnan, abból 7 XL Airways légitársaság gépe, amely fizetésképtelen, és azt se lehet tudni, hogy egyáltalán jönnek, mennek-e majd ezek a repülők a jövőben. Az elmúlt évben 450 ezer utas szállított, illetve mozgatott ez a repülőtér, és 5,5 milliós deficitet generált ez a repülőtér tehát 120 euróval szubvencionálja minden egyes német adófizető ezt a repülőteret. Ezt folytassuk tovább, ezt a beállítottságot? Vagy a válságra való tekintettel egy kicsit jobban oda kellene figyelnünk a pénzre. Két elv van, az egyik a felhasználó fizet elv, másrészt pedig a külső költségek interna- mm, internalizálása mindkét elvet ebben az esetben súlyosan megsértik. Kérdésem, hogy a tanácsban vitáznak-e ilyen esetekről, önnek mi ezzel kapcsolatban a véleménye, és hogyan érvel a másik ér, ö, oldal, hiszen mindenhol meg kell takarítanunk a képzésnél, az iskoláknál, de a repülő közlekedésben, ahol ötször annyi az emisszió, mint a közúti közlekedésnél, hát ott nem játszik szerepet a pénz. Aztán itt van a transeurópai hálózatok kérdése. Nagyon nagy kívánságlista van itt, amit karácsony előtt fogadtunk el itt a parlamentben, hogy mi mindent akarunk ezen a listán látni, és most az a kérdésem önhöz, hogy nem kellene itt valamiféle határt határvonalat húzni, hiszen tudjuk, hogy mennyi pénz van, talán kevesebb is lesz a jövőben, és ezt azokra a projektekre kellene fordítani, amelyek finanszírozhatóak is, lehet, hogy két vagy három ilyen lehet csak, vagy ön szerint ugyanezt a kívánságlistát kell megvalósítani. Ugyan az elmúlt 15-20-30 évben ez a lista semmire nem vezetett. Az európai vasúti hálózat nagyon tarka-barka, és ott vannak a hézagok, ahol a határok húzódnak. Itt az európai hozzáadott érték kérdése merül fel, és érdekelne, hogy miről a tanács vélemények. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kremer úr. A GUE nevében Kolcsak úrnak adok szót. Mám možnost mluvit výjimečně česky, tak to využiju. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy az anyanyelvemen is beszélhetek, ennek nagyon örülök, és használom a lehetőséget. Köszönöm a ciprusi elnökségnek az előadást. Tudom, hogy Görögországgal együtt Ciprus is nagyon nehéz helyzetben van most, nagyon nehéz időszakot élnek át, és ennek ellenére nagyon jó munkát végeztek ebben a nehéz munkakörben. A közúti közlekedés kérdése, illetve a tahográfok ügye nagyon lényeges, különösen a teherszállításban. De nagyon fontos lenne, hogy ezt a kis teherautókra is kiterjesszék ezt a szabályozást, különösképpen a professzionális gépkocsi vezető által vezetett kis tehergépjárművekre, hiszen náluk nem érvényesül ugyanolyan védelem, mint a nagy tehergépjárművek esetében, az, e, ezeknek a vezetői esetében. Ők ö, olyan, mint hogyha rabszolgaként dolgoznának 10-12 órát, néha a járművekben alszanak, vagy próbálnak pihenni, és ez nagyon nehéz kérdés. Ez már szociális kérdéseket is felvet, ezek a feltételek is nagyon lényeges kérdések, ami a nagy kamionokat illeti. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megoldani ezeket a kérdéseket, de addig nem tudjuk ezt megtenni, amíg nem egységes a gépkocsi vezetők képzése, az emberi tényező okt, okozza a balesetek legnagyobb részét nem az infrastruktúra vagy a járműveknek az állapota. Ez csak egy általános észrevétel, nem a ciprusi elnökségnek a hatásköre, de szeretném, hogyha a tanácsban a jövőben ezt a témát is felvetnék. Mert ugye, aki autót vezet, én is autóvezető vagyok, évente 80 ezer kilométert vezetek, és aki sokat vezet, annak számára pontosan kiderül, hogy mennyire hiányos a professzionális gépkocsi vezető képzése. Úgy érzem, hogy ebben nem volt óriási előrelépés. Még mindig ott van a harmadik és a negyedik csomag, és Ciprus, vagy éppen Írország a következő elnökség képviseletében lehet, hogy nem is annyira érdekelt ebben a témakörben, ebben az ágazatban. 15 éve beszélünk az infrastruktúráról, és a közlekedésről, és eddig még nem találtunk megfelelő megoldást. Nem, az, nem igazán tudok én sem racionális megoldást találni erre a helyzetre, de bizonyos esetekben szerencsés volna azt is megfontolni, hogy az óriási terveinket egy kicsit pihentessük, és inkább a biztonságra, a szabályok egységesítésére összpontosítanánk, hiszen tudjuk, hogy hat különböző elektromos vontatórendszer működik, és bizonyos munkát már végeztünk ezzel kapcsolatosan, de a, a por kibocsátása, a porszintekkel még nem foglalkoztunk előmérségben, és úgy gondolom, hogy ez gyengesége a légiközlekedés szabályozásának, hiszen foglalkozunk a széndiokszid kibocsátással, illetve egyéb kibocsátási tényezőkkel. környezetszennyezéssel általánosságban, de ebben még nagy előrelépést nem tudtunk elérni. Időről időre megpróbálunk ezeket a kérdésekkel megoldást találni, a cégek megpróbálnak saját megoldást találni. A földi árukezeléssel kapcsolatosan nem tudom, hogy a bizottság miért szavazott így a szakbizottság, hiszen ez hasonló a kikötői munkavállalás liberalizálásához, és ez úgy gondolom, hogy hozzájárul a munkahelyek bizonytalanságához, ez nem jó üzenet. Ami a fabokat illeti, hiszem, hogy 15 évvel ezelőtt előadó voltam egy nemzetközi megállapodás kapcsán, amelynek a témája az a légi, a légtér egyesítése volt Közép-Európa fölött, és az egységes égbolt megállapodás értelmében is talán Közép-Európa jelenti a legnagyobb problémát. Közép-Európa Európa legkritikusabb területének bizonyult. Nem tudom, hogy az ír elnökség milyen előrelépést se kecsegtet ebben a tekintetben. Aztán a tengeri autópályák, illetve a szárazföldi közlekedés összekapcsolása. Nagyon üdvözlöm a Limassoli egyezményt, de mivel a cseh köztársaság nem rendelkezik tengeri kiárattal, számunkra inkább a szárazföldi közlekedés érdekes. A bizottság, a tanács, illetve az Európai Parlamentbeli kollégáim csak a Rajna folyó kérdéseit ismerik, illetve ismernek bizonyos Benelux országbeli területeket és Franciaországot, és amikor más európai térségekről beszélünk, akkor igazából nem is nagyon tudják, hogy mik itt az állapotok, és nem gondolják, hogy fontos Európa más részére is összpontosítani. A tengeri közlekedés közlekedésbarát, és eddig alábecsültük ennek az értékét illetve a folyami közlekedés értékét, és Európában a Duna a legnagyobb folyam, nem a Rajna, ezért fontos, hogy erre összpontosítsunk. Illetve az Elba folyó is nagyon fontos szerepet tölthet be a belvízi közlekedésben. Ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy a ciprusi elnökség tudatában legyen, hogy nem csak tengeren zajlik közlekedés, vízi közlekedés, hanem a belvizeken is. A TENTE e és a CEF esetében az a lényeges, hogy a beruházásokat fokozzuk, hiszen a strukturális befektetések, különösen válságidőben, nagyon sok problémát oldhatnak meg, és ha megfelelően akarjuk kezelni ezeket a kérdéseket, akkor egyértelmű és szigorú szabályokra van szükség. Ha az Európai Unió ügyeit egységesen kezeljük, akkor egy százaléknál alacsonyabb finanszírozást nem tudunk elképzelni. A GDP legalább 2 százalékára kell, hogy rugjon ez a finanszírozás, és ebben bizonyára védelmemre kelnek majd a szakértők is. Ezek lesznek a legfontosabb kérdések a jövőben, és ennek a jelentőségét nem szabad alábecsülni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kolicek úr. Az utolsó hozzászóló a miniszter előtt, korúr. Herr Minister Florenzo, für die... Köszönöm szépen, Florenc úr, ezt a részletes beszámolót a nagyon sok rendezvényről, előrelépésről, megközelítésről. Ennek ellenére hiányoznak számomra konkrét eredmények két dologra hívnám fel a figyelmet, az ikol, az elektronikus vészhívás, hogyha például baleset következett be az utakon, 2015-ben lenne kötelező ennek bevezetése két éves átmeneti időszakkal, ezt nem tudjuk elérni, mert úgy vélem, hogy a tagállamok kereskedelmi okokból, üzleti okokból akadályozzák ennek bevezetését. A második dolog a digitális tahográfok bevezetése, ami megakadályozna túl hosszú menetidőt és a vezető esetleges elalvását vezetés közben, tehát a közúti biz, közlekedés biztonságát szolgálna ez. Azt hiszem, hogy mindenképpen sokat kell még erről a témáról bisz, beszélnünk, és ehhez kérném az ön segítségét a jövőben. Köszönöm. Önök köszönöm, Korn úr, most pedig kérem miniszter úr, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, és vonja le a végkövetkeztetéseket. Önni a szó. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Először is eh, szeretnék globális választ adni a hozzám intézhet kérdésekre, és kitérnék egy-két konkrétumra is, de hát mivel véges az időnk, ezért túlzott részletekben nem mennék minden kérdés ügyében. Először is köszönöm mindenkinek a kedves eh, szavait, eh, amelyel dicsérték a ciprusi elnökség munkáját. Mindig jó hallani, hogyha van, aki elismeri a hat hónap alatti kemény erőfeszítéseinket. Az októberi limaszoli tanács eredményei. Igen, komoly feladatot rónak ránk, hiszen nekünk tagállamoknak kell az egységes európai légtérre vonatkozó feladatokat végrehajtani. A Limaszoli konferencián felmértük a jelenlegi helyzetet. Simpson úr és Kalasz úr is beszéltek ezen a konferencián, és a FAB, a funkcionális légtérblokk témáért felelős koordináció kérdése is felmerült. Továbbá, ami Kramer úr megjegyzését illeti a fabokkal, tehát a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatban, hűnek kell maradnunk az európai uniós vállalásainkhoz. Keményen kell dolgoznunk azért, hogy az Európai Unió jogszabályait átültessük a gyakorlatba. Főként most a gazdasági válság kellős közepén ez különösen nagy fontosságot nyer. Ami a légi közlekedési csomagot illeti, komoly előre lépésről tudunk beszámolni a repterek ügyében, és nagyon reméljük, hogy nem sokára megszülethetik a megállapodás, mert az Európai Parlament és a tanács álláspontja valóban roppant szorosak, illetve hát közel állnak egymáshoz, hogy pontosabban fogalmazzak. Ami a szárazföldi közlekedés különböző módjait illeti, nos a hat hónapos elnökség alatt komoly feszítést tettünk annak érdekében, hogy a gépjárművek műszaki vizsgálatát, vizsgáját illetően előre lépjünk, illetve a tahográfok ügyét is próbáltuk előre mozdítani, de hát azt hiszem, hogy írbarátainkra marad így is a munka dandárja. A tehográf ügyében a tagállamok többségének véleményét tiszteletben tartottuk, főként a 2,8-től 3,5 tonnáig fél tonna közötti gépjárműveket illetően. Itt félre kellett tennünk nemzeti érdekeinket, annak érdekében, hogy kompromisszumra jussunk. Az Európai Bizottság ezen hat hónap alatt új javaslata nem állt elő ezen a területen. Azt az információt kaptam, hogy a tanács most kap majd egy új javaslatcsomagot. A negyedik vasúti csomagra ugyanez vonatkozik. A közlekedési infrastruktúra fontosságát azt hiszem nem kell újra hangsúlyoznom, főként nem az önök szakbizottságában, és azt sem kell talán eh, feltétlenül részleteznem, hogy mennyire fontos hónapok állnak előttünk Konstruktív munkát várok minden intézményi résztvevőtől, hiszen ez lehet a sikeres végkimenettel titka, kulcsa, ami a káros anyag kibocsátást, az emissziót illeti. Itt is a közeljövőben megoldást várunk, méghozzá az ICAO-n, a Polgári Közlekedési Világszervezeten keresztül egy globális megállapodás e, született meg. Köszönöm még egyszer, hogy időt szakítottak rám. Köszönjük, miniszter úr, mondja az elnök. A közlekedési szakbizottság nevében még egyszer szeretnék köszönetet mondani önöknek azért a munkáért, mindazért a munkáért, amelyet a tanácsban végeztek a közlekedés ügyekben az elmúlt hat hónapban. Nagyon fontos dosszékkal foglalkoztak, kiváló volt a légkör is, és előre is köszönjük, hogy az irlandi elnökség alatt sem e, dőlnek hátra, sülnek babérjaikon. Köszönöm minden kollégám nevében tehát.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 örömmel fogadom az önök nevében is Vedelkel urat, aki az ír közlekedési miniszterű lesz, a közlekedési tanács elnöke, és bemutatja nekünk a különböző aggodalmakat, nagy érdeklődésre számot tartó témákat az ír elnökség alatt a közlekedés szempontjából. Először meghallgatjuk beszámolóját, aztán megadjuk a szót a koordinátoroknak, akik kérdéseket tehetnek fel. Tekintettel az időre egy kicsit le kell rövidítenünk a hozzászólások időtartalmát. Miniszter úr, a szó. Thank you all very much. Um... Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetőségek adtak arra, hogy a prioritásainkat bemutathatjuk a közlekedés és az idegenforgalom területén. Először is gratulálnék ciprusi kollégámnak azért, hogy ilyen előrelépést tudtak elérni különböző nagyon fontos közlekedési dossziékban. Elsősorban a tengeri közlekedési politika területén, ami tudom, hogy nagyon sok nehézséget okozott, és sok munkát igényelt ebben a szakbizottságban is. A bizottság tagjaival és Briannel is találkoztam már korábban az elnökség előkészítése során, és ezek a találkozások arra adtak lehetőséget sem a szakbizottság prioritásait, különösen a közlekedés és az idegenforgalom tekintetében. A demokratikus intézményekhez hasonlóan a parlament is nagyon sokféle szempontot hoz össze, és a, ebben a szakbizottságban is ez érvényesül, mind mikroszinten, mind pedig egyéb szinteken, az európai állampolgárokra is hatása vannak ezek a döntések, és szeretnénk ennek alapján az elnökségünket sikerre vinni a közlekedési területen is. Megoszlanak tehát a vélemények, a nézőpontok, de a célkitűzéseink egybeesnek. Vissza kell vinni Európát stabil gazdasági alapokra, elő kell segíteni a foglalkoztatási lehetőségeket, különösen a fiatalok számára, és helyre kell állítani a közvélemény hitét az európai intézményekben, mint probléma megoldó intézményekben, amelyek az európai állampolgárok érdekében dolgoznak. A foglalkoztatás biztonsága nagyon fontos az írelnökség számára, és a jogi, jogszabályalkotási dossziéinkat erre, erre alakítottuk ki. És a legfontosabb területek a jogalkotás előmozdítása, a stabilitás, a foglalkoztatás és a növekedés érdekében a következő évtizedekre nézve. Tudom, hogy a bizottság is egyetért ezzel, hogy mindenben nagyon fontos szerepet kap a közlekedés, a, ugyanez vonatkozik a versenyképességre is, hogy megvalósítsuk az egységes piac lehetőségeit, ezért a közlekedés nagyon fontos lesz az elnökség számára a fenntartható és hatékony közlekedési hálózat kialakítása érdekében egész Európa számára. Írország eh, a jelenlegi parlament tel mindig is eh, eh, megfelelően tudott együttműködni az elnökségei során. Ennek az a következménye, hogyha vannak jó javaslatok, vagy új javaslatok, amelyek megszületnek ebben az időszakban, akkor egyre nehezebb lesz a, ezeket sikerre vinni, de Görögországgal és Litvániával, a trió partnereinkkel együtt ezen fogunk dolgozni. Kálasz alelnök úr biztosította arról, hogy a közeljövőben fontos javaslatokat tesz a bizottság a vasúti csomaggal kapcsolatosan, és az infrastruktúrával és a megújuló előforrásokkal kapcsolatosan, illetve az utasjogi javaslattal kapcsolatosan, amely igen ellentmondásos, de az állampolgárok számára nagyon nagy hatással és nagyon pozitív hatásokkal járhat. A következő hat hónapban az EMSZAF rendelettel fogunk foglalkozni, a hajózás biztonsági javaslattal, illetve a rövidtávú tengerészeti, illetve hajózási javaslattal. És a következő szakasza következik az egységes európai égbolt alkalmazásának, hogy nagyobb legyen a hatékonyság és csökkenjen a környezeti hatások mértéke a légiközlekedésben. Kevés időnk van mindenre a nagy munkára, és az elnökség feladata mindig az, hogy megfelelő döntéseket hozzon, és úgy irányítsa ezeket a folyamatokat, hogy elérjük a céljainkat. Elsősorban a konkrét fellépésekre fogunk központosítani a közlekedés területén, de hát a megállapodásokat nem csak a megállapodások részé érdekében önmagában tesszük, hanem a tartalmi kérdésekre is figyelnünk kell. Az egyik elnöksége az elnökségnek, hogy nem nemzeti napirendet szeretnénk érvényesíteni nemzetközi szinten, különösen a közlekedési területen, hanem szeretnénk versenyképesíteni egész Európa közlekedését, és nyilván Írország számára is nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyságban és Európában megfelelő legyen a közlekedési hálózat, és versenyképes legyen a piac, el kell kerülni a költségeket, a felesleges költségeket, illetve a szűk keresztmetszeteket a légiközlekedésben és a tengeri közlekedésben. Írország számára nagyon fontos az export is, és ebben az összefüggésben a célzott beruházások, a szűk keresztmetszetek megszüntetésére, ez nem csak nemzeti érdek, hanem az Európai Unió egészének is érdeke. A TNT és a Cf e lesznek a legfontosabb prioritásaink. Írország jelenleg nem tud olyan mértékben közlekedésbritani forrásokat, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy bölcsebben kell a beruházásokat megtenni. A TNT és a CF e esetében ezek mind nagyon lényegesek lesznek, hogy bölcsebben osszuk el a rendelkezésre álló erőforrásokat, európai perspektívákat is figyelembe véve. És az is nagyon fontos, hogy a magánszektor nagyobb szerepet kapjon a beruházásokban. A Connecting Europe Facility esetében a következő hat hónapban az MFF-fel kapcsolatosan megállapodásra várunk, ez is nagyon lényeges téma, nagyon drukkolunk, hogy ezt meg tudjuk oldani a következő néhány hétben. A CF költségvetése természetesen nagy nyomás alatt van, mint az egész költségvetés, és nagyon kényes kérdések kezdek ebben a tekintetben, mindent meg fogok tenni elnökségi szerepkörömben és nemzeti szerepkörömben is, hogy a közlekedési elemet a legpontosabban megfogalmazzuk a cef belül, és az energia és távközlési területen is ugyanezt fogjuk tenni. A tentével kapcsolatosan és nagyon lényeges, hogy hosszú távú kereteket alakítsunk ki a beruházások tekintetében. Az előadók, Kamuszakosz és Retrux urak, az előadók készen állnak az együttműködésre a tanácsal ebben a tekintetben, a tanács is készen áll arra, hogy megállapodásra jussunk a TNT rendelettel kapcsolatosan, amely a jövőben megteremti a lehetőséget a határon túli beruházásokra, a közlekedési hálózat fejlesztésében. Nehéz feladat lesz ezt a megállapodást kialakítani, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdésekben megállapodást tudjunk elérni. Nagyon lényeges, hogy itt sikert érjünk el. A reptéri csomag is fontos prioritás számunkra meg kell szüntetnünk az akadályokat, elősegíteni Európa légiközlekedési ágazatának versenyképességét. Ennek három fontos eleme van, a zaj, a földi csomagkezelés, illetve a, a, a munkaerő kezelése, és ezek nagyon kényes kérdések. Ez nagyon fontos kérdés a szakbizottság számára, és úgy tudom, hogy délután is lesz róla szó, mai, a mai délutánon és remélem, hogy az együttműködésünk sikere vezet majd. Ami a földi utaskezelést illeti, ezzel kapcsolatosan is munka folyik a parlamentben, és remélem, hogy ez is sikeres együttműködés egyében zajlik majd. Írországnak nagyon fontos a tengerészeti hagyománya, és az ILO tengeri, tengerészeti egyezményének is részes felei vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezt elő tudjuk segíteni ennek az alkalmazását, és a tengerészek számára megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, ennek ez a célja. Ebben az évben, augusztusban fog hatályba lépni ez a jogszabályára kérem a képviselőket, hogy a ratifikációs folyamat komplexitását vegyék figyelembe. Ez nagyon nehézkes sok tagállam számára, Eh, de nagyon sok munka folyt a tengerészeti jogszabályalkotással kapcsolatosan, nem minden tagállam végezte már el teljes mértékben ezt a munkát. És nagyon lényeges, hogy eh, az a, a foglalkoztatási bizottsággal is együtt tudjunk ebben működni. Aztán van még egy eh, terület, amiben nagyon számítunk az együttműködésükre, a tahográf rendelet. Tikau asszonynal decemberben már találkoztam, és úgy hiszem, hogy nagyon sok a jó indulat mind a két oldalon, úgyhogy nem sokára megszülethet a megállapodás, számítunk az önök együttműködésére. Ezek azok az ügyek, amelyekről valószínűleg egyenlő feleként fogunk tárgyalni önökkel, de nem most fogjuk a részletkérdésekről meg nyitni a vitát, vagy a határköveket kijelölni, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a folyamat is elkezdődjön. Említettem már röviden a, a bizottságtól várt eh, kezdeményezéseket. Kevés az idő, úgyhogy trialógusokat nem fogunk tudni indítani, de tudom, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek kapcsolatosan a Transportbizottság is bizonyára megkezdi majd a munkát. A negyedik eh, vasúti csomag, csomag fontos eh, prioritás az egységes piacra vonatkozó paktum összefüggésében, és ez számunkra is nagyon lényeges, és reméljük, hogy a bizottság nem késlekedik már a javaslat közretételével, ez nagyon fontos technikai kérdésekkel foglalkozik a bizottság és az interop, a biztonság és az interoperabilitás tekintetében, illetve a piaci hozzáférés és közszolgáltatások. Tek. Elsősorban a technikai aspektusokra szeretnénk központosítani, hogy le tudjuk győzni az akadályokat, és teljesen integrált közös európai vasúti térséget tudjunk kialakítani. Nyilván itt nagy körültekintéssel kell eljárni. Az Európai Vasúti Szövetség ma este egy konferenciát rendez, és ez is nagyon érdekes ebből a szempontból. Az utasjogokra vonatkozó dosszé is nagyon lényeges, a tanácsban előrelépés fog történni, hogyha a bizottság kialakítja álláspontját. Pontosítani kér, olyan kérdéseket, mint az utasjogok, a törlések, késések és megtagadott beszállás esetében. Az európai állampolgársági év összefüggésében ez nagyon lényeges kérdés minden állampolgár számára. Aztán egy másik javaslat, ami nagyon messzire mutat, a tiszta közlekedése vonatkozó kezdeményezés. Kálasz alelnök úrral felvettem a kapcsolatot, és ez alapján úgy tűnik, hogy az infrastruktúrát megfelelően akarják kihasználni, illetve nagyobb hangsúlyt fognak helyezni a megújuló energiaforrásokra, és az elektromos járművek is nagyobb hangsúlyt kapnak. Ez Írország számára mindig nagyon fontos volt, és konszenzus szeretnénk kialakítani a miniszterek között a tanács vonatkozó formációiban Remélem, hogy megkezdődik majd ez az egyeztetés, és a júniusi közlekedési tanácson megállapodásra tudunk jutni. Van két nagyon fontos javaslat még a tengeri területen. Az egyik a, az ö, személyszállító hajókra vonatkozó biztonsági előírások, aztán a jogszabály, ami az úgynevezett kék öv kezdeményezést fogja tárgyalni. Az integrált tengeri politikában is vezető szerepet kap a Transportbizottság, és ez egyébként a külügyi tanácsra is tartozik. A, az ír elnökség különös hangsúlyjal kezeli ezt a kérdést, és az ír elnökség során nagyon sok ilyen kérdést fogunk felvetni, elsősorban a tengeri eh, közlekedésre vonatkozó javaslatok. Februárban kezdjük el ezt a munkát. A tanács valószínűleg úgy hoz majd véleményt erről, hogy a litván elnökség fogja továbbvinni ezt a munkát. Egy általános megközelítést alakít majd ki a tanács az új tengeri berendezésekre vonatkozó irányelvre vonatkozólag, illetve két másik dossziéval vonatkoznak az IMCO és az MV bizottságok és reméljük, hogy ezekben az ügyekben is a parlamenttel egyetértésre tudunk jutni. A ö, csomag azzal foglalkozik, hogy megerősítse a minimális előírásokat a műszaki vizsgáztatásokra, illetve az a közúti ellenőrzésekre vonatkozólag. Ö, a rendszeres műszaki vizsgáztatásra vonatkozólag remélhetőleg a tanács megállapodásra jut majd a mi időszakunk alatt, és ennek az a célja, hogy javuljon a biztonság, és hogy csökkenjenek az administratív költségek. A következő hat hónapban reméljük, hogy a tanács megállapodásra jut két másik dossziéban is, és ezzel letesszük az alapjait a litván elnökség munkájának ebben a tekintetben. Írország tovább szeretné javítani az egyébként is jó eredményeit a közúti biztonság fokozása értekében. Nem monopolizálni akarjuk ezt a témát, de lesz ezzel kapcsolatosan Dublinban egy konferencia ebben a fél évben, és a jó gyakorlatok cseréjére fogunk központosítani. A konferencia a súlyos sérülésekkel fog foglalkozni, és új európai kezdeményezéseket is figyelembe fogunk venni, és Brian Simpson is részt fog ezen venni a parlament képviseletében a konferencián, illetve a 9. ITS Európai Kongresszusra kerül majd szó, sor júniusban, Dublinban, és ez pedig a közlekedési rendszerekkel foglalkozik. Kelly úr foglalkozik ennek a konferenciának a megszervezésével, és az idegenforgalomról is szeretnék beszélni, ezzel is foglalkozik, és az én területemhez is tartozik. Ez nagyon fontos ágazat az európai gazdaságnak, mivel támogatja a foglalkoztatás és, az Európa, és a gazdasági tevékenységet az Unió egészében és gazdasági lehetőségeket jelent. Írország támogatja, illetve az ír elnökség támogatja ennek a fenntarthatóságát, hiszen elősegíti ez a növekedést és a foglalkoztatást. Továbbra is nyomon követjük azokat a fejleményeket, amelyek erre a területre vonatkoznak a következő néhány hónapban. Felismerve az idegenforgalmi ágazat jelentőségét. Bruton úr kollégám fogja ezt a területet felügyelni, hogyha már kialakították a költségvetési paramétereket. Parlamentnek van egy turizmus munkacsoportja, és ezek is kialakítottak bizonyos prioritásokat, és John Higginsnek is szeretnék köszönetet mondani munkájáért, ő fontos tagja ennek a munkacsoportnak, nagyon sok tapasztalata is van ezen a területen, ezt is hasznosítja, és nagy lelkesedéssel népszerűsíti a turizmust Írországban. Kultúra és kulturális örökségre vonatkozó turizmus, ez is nagyon fontos jelenség manapság, és ezzel kapcsolatosan nemzetközi konferencia lesz az elnökség keretében április 25-én. Elsősorban az örökség turizmussal fogunk foglalkozni, és a turizmus élményének eh, fokozásával. Erre egy munkacsoportot is létrehozunk, illetve az említett munkacsoportot meghívtuk erre a konferenciára. Meg kell említeni még egy nagyon fontos kezdeményezést, eh, az úgynevezett Gathering Island eh, kezdeményezést, ami az ír konyhaművészetet, kulturális örökséget ünnepli, és remélem, hogy minél többen részt tudnak venni ezekben, a, ezeken a rendezvényeken, és remélem, hogy egy külön csomagot tudunk összeállítani azok számára, akik nem szakmai munkájuk keretében, nem turistaként szeretnék meglátogatni Írországot. Lehet, hogy egy kicsit kifutottam az időből, ennyiben tudtam összefoglalni az ír elnökség programját. Az egyik legfontosabb célunk, hogy önökkel megfelelően együtt tudjunk működni, nyilván erre nagyon nagy szükségünk van, és az önök támogatására. Nincs sok időnk, úgyhogy most várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Köszönjük, miniszter úr, figyelembe véve azt, hogy hányan szeretnének hozzászólni. Természetesen elsőként a koordinátoroknak adom meg a szót, és megkérem a koordinátorokat, hogy négy percre próbálják fogni a mondani valójukat. Tehát világosan és röviden szóljanak hozzá. Először a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt tanács elnöke, köszönöm szépen a programját, nagyon bátor, érdekes, érdekfeszítő program, ez a helyes időpontban érkezik Mm, az is jó, hogy ön egy kis ország szülötte, hiszen gyakran a kis országok sokkal nagyobb sikerrel viszik sikerre a nagy témákat, ezt kívánjuk önnek, és biztos lehet abban, hogy a néppárt az ön oldalánál, amikor arról van szó, hogy fontos témákat illetően meggyőzzük a tanácsot, hogy az európai szintű megoldás gyakran jobb, mint az, amit a tanács sajnos gyakran tesz, azaz a nemzeti megoldások összegzése. Mindenféleképpen hozzájárulunk majd az önök témáihoz, mint például a digitális tahográf, ez egy nagyon érdekes téma. A technológia és a biztonság között verhet hidat. A polgárok ugyanakkor a KKV-k fel kell, hogy ismerjék ennek hozzáadott értékét. Nem szabad, hogy Európa csak gondokat okozzon, hozzáadott értéket kell, hogy jelentsen a gazdaság és a biztonság szempontjából. Ez érvényes a tahográfra és más témákra is. Amikor a polgárok jogai merülnek fel különböző közlekedési módoknál, nagyon fontos ez számunkra, Érdekes ö, témákat készítettünk elő ennek vonatkozásában, és vannak kezdeményezések, ahol az Európai Parlament megmutathatja, hogy valóban hozzáadott értékkel rendelkeznek. Persze nagyon kényes dossziék is vannak, például a légiközlekedési csomagon még javítani kell valamit, és aztán visszaadni a bizottságnak, és azt hiszem, hogy itt is elérhetünk egy hozzáadott értéket együtt az ön segítségével, önök segítségével, aztán az új csomag, ami érkezik, szintén kényes jellemzőkkel rendelkezik, és itt láthatja, hogy mit is várhat a parlamenttől, hiszen egyrésztről technológiai szempontból nagyon gyorsan elérünk egy előrehaladást. A vasút megfelelő európai térségének kialakítása vonatkozásában. Ugyanakkor nem szabad dogmatikus vitákban elmerülnünk, amikor a piacok megnyitásáról vagy a vállalatok struktúrájáról vitázunk, valamint a szolgáltatásokról, akkor mindenképpen a hatékonyság elve fontosabb kell, hogy legyen, mint a dogma, illetve az egyes elméleti viták, hiszen csak így lehet kifejtenünk, hogy milyen hozzáadott értékkel rendelkezik az adott téma, még Higgins kollégám is beszélni fog egyéb témákról, de utolsóként a transeurópai hálózatokat és ezek finanszírozását említeném meg. Hogyha látjuk, hogy a tanács hogyan bánik a finanszírozási eszközökkel, és itt egy olyan országról van szó az ön esetében, amely az európai szolidaritást jól kihasználta, sikeresen. Azt hiszem, hogy jól állunk, és önök érdekes szerepet játszhatnak azt illetően, hogy kifejtsék a kollégáknak, hogy igenis a transzeurópai hálózatok hozzáadott értékkel rendelkeznek. Különösen, amikor a hangsúlyok elhelyezéséről, a munkahelyek teremtéséről van szó, akkor itt egy érdekes eszköz van az önök kezében. Egyes régiók szemel gazdasági előnyt is nyújthat ez az eszköz. De hogyha itt megint csak arról kezdünk vitázni, hogy más területeken mínusz 5-10-20 százalék fog jutni, akkor ez megint csak nem fog működni ez a dolog. Kérem, közölje a kollégákkal, hogy itt egyes projekteket törölni kell, nem pedig 10%-ot kell törölni, amikor fontos összeköltetésekről van szó az infrastruktúrás hálózatok között. Itt a transzeurópai hálózatoknál és azok finanszírozásánál nagyon fontos, hogy ezek formáját megőrizzük, és azt hiszem, hogy akkor jót teszünk nem csupán az irányokség időszaka szempontjából, hanem az európai közös térség szempontjából egyaránt. Ezt kívánjuk tehát önnek a következő hónapokban. Ön tudhatja, hogy a parlament az ön oldalán áll, a bizottság legutóbbi dossziéival is együtt egyetértettünk, tehát elmondhatja a kollégáinak, közölheti velük, hogy ha csak egy át bocsájtják az EU rendelkezésére a GDP-jüknek, akkor ezt nem lehet tovább csökkenteni, ugye akkor nem várhatjuk ezzel párhuzamos, hogy megváltjuk a világot. Kérdés az, hogy az országok mit kezdenek a 99 fennmaradó százalékkal saját országukban. Tehát nem lehet már további csökkentést a költségvetés tekintetében eltűrnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Gros úr. Most pedig Elkadraúj úr kap szót. Elkadraúj úr kap szót, tehát a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. És megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak az írelnökségnek, hogy fel, és a miniszter úrnak, hogy felvezolta, hogy mit kívánnak tenni az elkövetkezendő hat hónap során, biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát végeznek majd. Ha jól értem, a jogszabályalkotás minőségének a javítása az önök célja, illetve a jogszabályok felvizezésének meggátolása, hogy e, túl sok derogációt, kivételt ne szabhassanak. Fontosak a jó jogszabályok, de még fontosabb, hogy ezeknek érvényt szerezzünk a gyakorlatban. Tehát a végrehajtás fontosságát kell hangsúlyoznom itt az Európai Parlamentben. A funkcionális légtérblokkok FAB, illetve az Egységes Európai Légtér szabályait a tagállamok igazán még nem ültették át a saját belső jogukba, bár ezt szeptember, decemberre vettük. Jó néhány dosszén dolgoztunk együtt az elmúlt hónapokban, és hát hiába állapotunk meg úgy tűnik, hogy mintha a gyakorlatban kötté válna mindez. Ami a javaslatokat illeti, itt van a negyes számot viselő vasúti csomag. Nagyon vártuk, már várva várt javaslatcsomag ez. Remélem, hogy ez ügyben jó, kellemes meglepetés ér bennünket. A szocialista frakció nevében annyit mondhatok, hogy eh, tudnunk kell, hogy nincsenek eh, csodaszerek, megfelelő körülményeket és védelmeket garantálni a munkavállalók számára, megfelelő színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtanunk, az utasjogok magas szintű védelmét kell garantálnunk, ahogy azt ön is említette. Nos, parlamentként számunkra mindig is különösen fontosak voltak az utasok jogai, Éppen ezért a jövőben is rajta tartjuk szemünket ezen a kérdéskörön. A digitális tahográf kérdése, amelyről jelenleg is folynak az egyeztetések, kolléganőm is nyilván utal majd erre, de Kau asszony. Ez nagyon közel áll szívünkhöz ez a kérdés, nem csak azért, mert a közúti közlekedés biztonságosabbá teheti, hanem azért is, mert egyenlő versenyszabályokat garantálhat, mert pedig az EU is csak úgy működik, ha mindenki ugyanazon szabálykönyv szerint játsza a játékot, a meccset, e, segíthet elkerülni a szociális dömpinget, illetve e, belőfél dömpinget, illetve a munkavállalói körülmények romlását. A szef és a Tentivel kapcsolatban én is csak annyit mondhatok, hogy valóban fontos kérdések ezek, és szorosan összefüggnek ezer szállal kötődő témákról van szó, amelyre már igen sok időt és energiát fordítottunk. Célunk, hogy az európai közlekedési, transeurópai közlekedési hálózat valóban jól alakuljon. Ez azonban pénz nélkül nem megy, és hát a kilátások nem túl rózsásak ez ügyben. Úgy tűnik, hogy vannak, akik szeretnék csökkenteni a közlekedési infrastruktúra fejlesztés költségvetését. A mi frakciónk ez ügyben igen határozott állásponttal rendelkezik. Drasztikus csökkentést nem szeretnénk tenni ügyben, mert értelmetlenné válhat a közlekedési infrastruktúra fejlesztés európai szinten, hogyha megfelelő forrásokat ehhez nem rendelünk. Kedves kollégák! Gondolom sokak meggyőződése ezen házfalai között, hogy ezek mennyire fontos beruházások, ezért számíthat a támogatásukra. Köszönjük képviselőtársam, Meissner asszony az ALDE frakció nevében. Miniszter, Köszönöm, elnök úr. Nos, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk és bemutatta a programját. Azt hiszem, ez egy jó tanácselnökség lesz. Nem csak azért örülök, mert Írország szép ország, ahova szívesen utazunk, Különböző területeket ragadnék ki. Nos, ön elmondta, hogy Írország, Szigetország, Ciprus is az, és van egy téma, amely különösen fontos számomra, és ez pedig az integrált tengeri politika a kék növekedés kezdeményezéssel együtt. Ciprus ezt a tanácselnökség középpontjába állította, és a Libanszoli nyilatkozat is foglalkozik ezzel. Azt hiszem, hogy önök itt akarják folytatni a tengeri területre vonatkozó rendeletről, szóló munkával, és azt hiszem, hogy amikor például a munkahelyekről van szó, illetve a növekedésről, akkor nagyon sok témát össze lehet ezzel kapcsolni, és meg vagyok győződve arról, hogy ez a kék növekedési program mindenképpen egy jó program lesz. A második pont az író egyezmény, amelyről ön már említést tett, ez azt hiszem, hogy jó, a tengeri munkakörülményeket mindenképpen ratifikálni kell valamennyi országnak, és ön, mint mediátor közvetítő akar szerepet játszani. Hát ez egy nagyon szép megközelítés, remélem, hogy sikeres is lesz, és pozitívan hathat majd olyan országokra ön, akik ezt az egyezményt még nem ratifikálták. Végezetül a tengerészeti területet illetően ön említést tett az utasszállító hajók biztonságáról, volt a Costa Concordia nemrégiben bekövetkezett balesete, és látni kell, hogy abból levonhatunk-e valamiféle tanulságot európai szinten, de egy másik témát is felemlítenék, ez pedig a Flaminia hajó szerencsétlensége, itt nem az a fontos, hogy itt egy német hajó szenvedett szerencsétlenséget, hanem láthatjuk, hogy milyen vészhelyzeti koncepciónk van a kölcsönös segítségnyújtás esetén, ami nem működik rendesen. És a bizottság egyetértett azzal, hogy talán itt át kell dolgozni az ide vonatkozó jogszabályokat a tengeri közlekedés biztonsága érdekében. Ami pedig a vasúti csomagot illeti, ez ma gyakran felemlítődött. Én német vagyok, Németország ebben szerepet játszik. Elhangzott, hogy Németország a világ többi része ellen van. Itt szerintem meg kell nézni, hogy mi az, amit valóban végrehajtható, és mivel lehet nagyobb versenyt eredményezni Európában, teljesen függetlenül attól, hogy valaki milyen országból is érkezett, éppen ezért már erről örülök az ezzel kapcsolatos vitának. Aztán ön az egységes európai légterről is szót ejtett, nagyszerű lenne, hogyha ön ott is közvetítőként előrelépést tudna elérni, itt pont a föbbek vonatkozásában Németország és Franciaország egymásra kibékíthetetlenül ellentétben áll, amikor az első lépés megtételéről van szó. Tehát jó lenne, hogyha ön közvetítőként fel tudná oldani ezt a helyzetet, és így módon ezek a határok megszűnnének. Aztán itt van még a digitális tahográf kérdés, ez is már említésre került. Egyetértek ez ügyben Gros kollégámmal, itt a közlekedési biztonságról van szó, ez teljesen helyes, de figyelni kell, hogy a KKV-k számára amelyeket állandóan felemlegettünk az európai szakpolitikákban, de a gyakorlati törvényhozásnál elfeledkezünk róla, tehát hogy számukra ne hozzunk létre nagyobb bürokráciát, mint ami szükséges, tehát a közlekedési biztonság, a nyugalmi idők egy dolog, de azt is meg kell nézni, hogy kinek kell tiszteletben tartania ezeket az irányelveket. Az utolsó egy fontos projekt a TENTI és a CEF, és ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy 2009 óta dolgozom a parlamentben, és soha nem tapasztaltam meg korábban, hogy valamennyi frakció a bizottság javaslatát teljes mértékben támogatná azok jelenlegi formájában, tehát hogy akár egy metró jegyel egész Európában lehessen közlekedni, és ehhez a megfelelő finanszírozást biztosítsuk. Nos, itt a parlamentben mindent meg fogunk tenni, hogy a finanszírozást ö, teljes mértékben megkapjuk. A tanács nyilvánvalóan szívesen csökkenteni ezt, de azt hiszem az európai cél a valódi egységes térségű létrehozása az minden egyes centet megér, és utolsóként megemlíthetem, hogy a tanács elnökség talán figyelhetne a kísérleti projektekre, amelyek jelenleg futnak, és megnézni, hogy hogyan lehetne további forrásokat ezek finanszírozásához biztosítani a magánszektor bevonásával is. Örülök tehát az ír elnökségnek, és minden jót kívánok Önöknek. Köszönöm, elnök, köszönöm, Meissner asszony. Most Zile úr kap szót. Köszönöm szépen engedjen meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondok eh, mindkét miniszternek, illetve az ír elnökségnek eh, ezért a nagyon jól struktúrált programért. Először is a negyedik vasúti csomagról szeretnék beszélni. Úgy tűnik, hogy most önök eh, elnökségi szerepükben ezen kívánnak dolgozni, majd Görögország és Litvánia és nagyon sajátos helyzetben vannak a vasút szempontjából. Nagyon fontos volna, hogy más országoknak a sajátos helyzetét is vegyék figyelembe. Ezeknek az országoknak a helyzetét talán nem értik meg olyan jól a nyugat-európai országok. Nagyon optimista vagyok a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatosan, illetve az önök elnökségének szerepével kapcsolatosan. Van egy kérdésem is. Említette, hogy a technikai részletekkel szeretnék kezdeni, a gördülő állomány tanúsításával például, és a politikai kérdéseket a jövőre halasztanák. Azért számomra ez egy kicsit aggályos, nem kell attól tartani, hogy ezzel feldarabolják, szédarabolják a kérdéseket, például a szétválasztás kérdései, illetve a környezetvédelmi kérdések a következő elnökségre maradnak. Nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás. Aztán a Connecting Europe eszközzel és a tentével kapcsolatosan, ezek nyilván nagyon fontos prioritások, és annak a reményemnek szeretnék hangot adni, hogy miután az MFF-ben megállapodtunk, remélhetőleg első olvasatban kompromisszumra jutunk a TNT iránymutatásokkal kapcsolatosan. Remélem, hogy nagyon szigorúak lesznek a projektek kiválasztásában, amelyeket finanszírozni lehet ebből az eszközből, hiszen figyelembe kell vennünk az eszköz korlátos mi voltát. Aztán egy utolsó kérdésem részemről, hiszen én egy kohéziós ország képviselője vagyok, és ezekkel a kérdésekkel is meg kell önöknek küzdeniük. Én arra kérném önöket, hogy próbálják meg megtartani a SZEF számára a forrásokat, illetve a kohéziós támogatásokat a jelenlegi szinten. Hogyha ezeket csökkenteni próbálják, akkor a kohéziós országoknak még inkább korlátozzák a lehetőségeit. Ami a hajózás biztonsági csomagot illeti, véleményem szerint nem volna rossz megoldás, figyelembe véve a Costa Concordia helyzetét, illetve a nyomozást, amely még mindig folyamatban van. A média is nagyon aktív ezen a területen, tehát nagyon jó volna tovább lépni ezzel a csomaggal, hiszen nagyon frissen került ez a kérdés rendre, és bizonyítani tudjuk, hogy nagyon gyorsan tudjuk fokozni a biztonságot Európában, különösebb kompromisszumok nélkül. Zila úr, most Kámer úr következik az öldek részéről. Köszönöm, köszönöm a beszámolót is. Minden jót kívánok természetesen önnek. Néhány dolgot jegyeztem fel. Utasjogok, ez mindig jól hangzik. Sikra szelle azért, hogy a légi közlekedésben is legyen egy független perrendezési fórum, mert most az a probléma, hogy ha légitárság nem teljesíti a szolgáltatásait, akkor az utas egyáltalán nem tudja, hogy hova forduljon, minden bírósági döntés ellen panaszt emel a légitársaság, és aztán jönne a konciliációs javaslat. Tehát ön sikra szere azért, hogy a vasúthoz hasonlóan a légiközlekedésben is legyen egy független vitarendezési fórum a tisztességes verseny érdekében. észszerűbben, intelligensebben kellene beruházni, mondta ön, ennek nagyon örülök. Nyilvánvalóan ez szerint mostanáig buta módon kevés intelligensen ruháztunk be. Nagyon sok pénzt fektettünk ez a közlekedés területébe, de az egységes európai térséget még nem hoztuk létre. Nem több pénzre van szükség szerintem Európában, a transzeurópai hálózatok vonatkozásában, hanem egy másik szakpolitikára, más súlypontokra teljesen mindegy, hogy mi történik, teljesen mindegy, hogy a tanács mennyi pénzről vitázik, egyetlen nagy projektet sem törölnek, és ez több milliárdot nyer el éveken keresztül, és a pénz, pénz hiányzik más projekt, projektekből. Ulm és Stuttgart között egy új vasútvonalat építenek, a régi csak az áruszállításra szolgálna, de már nem megfelelő, ez 3 milliárdba kerül, de 100 millió Berlin és Wroclaw között erre nem lehetséges pénzt fordítani. 5 órába kerül most ott az utazás, a háború előtt két és fél órában telt az első világháború előtt, tehát most rosszabbul állunk, mint akkor, és teljes mértékben támogatom önt, amikor azt mondja, hogy észrebben kellene beruháznunk, hogy hamarabb jelentkezzen a hatás, és nem pedig a következő vagy az azután következő nemzedéknél, ha egyáltalán jelentkezik ez a hatás. A negyedik vasúti csomag. A tanács azt mondta, hogy ezt simán lezárjuk 2012-ig. Én mindig is szkeptikus voltam, én azt mondtam, hogy először azt kellene megnézni, hogy a bizottság betartsa a szavát, most már januárról, februárról hallunk, talán március lesz belőle, Önnek milyen elképzelése van ezzel kapcsolatban? Kíváncsian várom a válaszát. A tiszta energiákról is szólt, ez nagyon fontos. Az a cél, hogy 2020-ig a közlekedési ágazatot, ágazatban 20%-kal csökkentsük a kibocsátást, és 20%-kal nagyobb energiahatékonysági cél is van. A közlekedésben, a stratoszférában ötször olyan veszélyes a kibocsátás, mint a Földön. A regionális repülőterekről már szó esett, Zárbrückenben például 5,5 millió euróval évente szubvencionálják ezt a repülőteret. Kasselban 12 repülő szelle, amelyből hetet egy fizetésképtelen rep- légitárság üzemeltet, és másfél óra Kassel-Frankfurt közötti utazási idő. Nagyon sok pénzt ruháznak be tehát ezekbe a repülőterekbe. Ezeket az éghajlatot károsító szubvenciókat meg kellene szüntetni, és így több pénz marad más projektekre. Costa Concordiáról is említést tett, Flaminiáról is szó esett már. Szerepet játszanak ezek a katasztrófák a tanácsvitáiban, Az, hogy egy hajó szerencsétlenségre kerül sor, és mindenki azt mondja, hogy ez nem az én hibám, akkor mindenki tudja, hogy mi történik, akkor minden szomszédos ország csak saját érdekeit védi, és itt minden frakciónak az a vélemény, hogy ez nem fordulhat elő, hogyha veszély van, akkor segíteni kell, és itt a nemzeti hovatartozás nem, játhat, nem játszhat szerepet Európában. Földi kiszolgás ön tudja, hogy az Európai Parlament nagy többséggel elutasította a földi kiszolgásról kapcsolatos jelentést, és az a kérdésem, hogy észszerűnek tartja ön, hogy európai szabályozást hozzunk létre, amely talán három-négy repülőtérre lenne alkalmazandó vagy jelentős 10-12-20 év alatt. Ilyen apróságok kapcsolatosan miért alkotnak európai jogszabályt, Noha tudjuk, hogy egyes jogszabályinkat folyamatosan megsértik, és senki nem figyel arra, hogy azokat, ez, hogy azokat végrehajtják-e. Ez a nyílt légtérhez való átvezetés is decemberig a fabakat be kellene fejezni, ez kibocsátás csökkent, időt takarít meg és pénzt, ez egy win-win helyzet, és a tanács társjogalkotóként minden támogatott, és most megtagadja ennek végrehajtását, azt mondja, hogy törvényeket alkotok, minden polgárnak be kell ezeket tartania, nekem azonban nem. Tehát németül akár azt is mondhatnám, hogy hát szarok rá, de hát ez nem lehetséges. Nos, mit tesz ön ez ellen? Hiszen Európában jogállamiság érvényesül, és nem lehet önkényesen benne a törvényekkel. Az utolsó pont, amit megemlítenék, a közlekedés biztonsága. Az utakon történik a legtöbb baleset a túl nagy sebességokán. 25 év alatt a bizottság azzal a javaslattal élt, hogy 30 kilométeres sebességkorlátozás legyen az adott településeken, és az adott település dönthessen arról, hogy hol vezeti ezt a korlátozást be. Én Berlinbe vagyok, ahol 80%-ban ez a 30%-os tempólimit érvényesül. Nos, van már egy európai polgári kezdeményezés, és ennek érdekében, ez Britanniában és Írországban is népszerű. Ön tesz-e valamit ennek ügyében? Aztán itt van az autópályákon a sebességkorlátozás kérdése, minden országban van ilyen, csak Németországban nincsen. Ön szerint ez rendben van? Németországban továbbra is száguldozhatnak az autók, vagy pedig ön az európai sebességkorlátozás mellett van az autópályákon, lehet ez 120 vagy 130, szerintem a 120 jobb lenne, de mindenféleképpen szükség lenne egységes limitre, hiszen Európában élünk. Köszönöm szépen, miniszter úr! <laughs> Bien, bien, bien. Oui, non, il faut essayer de tenir la courtoisie avec euh, le ministre, d'abord pour qu'il ait le temps de... Próbáljuk betartani a hozzászólási időt, mert mások is akarnak beszélni, és a miniszter úrnak is kell uh, időt uh, adni. GUE nevében uh, Kolicsak úr, akitől kérem, tartsa be a hozzászólási időt. Köszönöm, elnök úr, magam is a lehetőséget. Az a imavíny zejména stabilizace ekonomická. Roppant érdekes volt az a munkaterv, amit hallottunk miniszter úrtól, gazdasági stabilitás, munkahelyteremtés, az európai intézményekbe vetett hit megújítása, növekedés, gazdasági növekedés újra beindítása. Ez az idegenforgalom ma könnyebb lesz, hiszen még csak az forgalom a munkahelyteremtés első számú ágazat Európában és világszerte. Ez azonban tudni kell, hogy hol vannak a legnagyobb problémáink. Ami a közúti közlekedést illeti, illetve a közúti szállítást, továbbra is csak az infrastruktúráról, közúti biztonságról beszélünk, de az alap, legalapvetőbb dolog hiányzik, ez pedig a sofőrök képzésének javítása. Azt javaslom az ír elnökségnek, hogy erre koncentráljon, hiszen a közúti biztonság csak akkor javulhat, hogyha eh, jobban képzettek a sofőreink. A vasúti csomag eh, szerintem eh, katasztrófa lesz. Itt nem csak a Deutsche Bahnról van szó, az első csomagot sem hajtottuk végre, teljes a káosz a fejekben, a vasúti infrastruktúrát tönkre fogjuk tenni ezzel a jogszabálycsomaggal. Ami a vízi közlekedést illeti, hát Írországot érthető módon elsősorban a tengeri hajózás érdekli, de jó magam egy e, e, tengerpart, tengeri kijárat nélküli országból e, érkeztem, és számunkra belvízi hajózás, a folyami hajózás roppant fontos, és lássuk be, hogy a Duna a legfontosabb ilyen folyó. A Duna nem ér véget Bécsnél, és az Elba is jóval hosszú, mint hogy a sokan gondolják. Hogyha a biztonságon javítani akarunk, akkor Micsoda? Ami a légiközlekedést illeti, itt át kell gondolni a támogatások rendszerét. A fapados légitársaságok közül elsőként a ryanair kell említeni, amely úgy működik, mint a vadnyugaton egy cowboy. Ez tarthatatlan. A munkavállalók munkakörülményeit rontja a közlekedés egészében. Nekem egyébként semmi bajom konkrétan a Ryanair-rel, ők persze a legrosszabbak, de hát nem ők az egyetlen rossz fiúk az osztályban. Remélem, hogy további irányelveket nem kell a Ryanair miatt elfogadnunk. Végezetül a tengeri katasztrófák témájának a felelőse vagyok. A Costa Concordia eset több mint egy éve történt. A javaslatunkban az szerepelt, hogy egy hónapon belül álljon fel egy vizsgálóbizottság, és egy éven belül szülessen meg a jelentés. Remélem, hogy az ír elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a Costa Concordia jelentés valóban napvilágot lát. Köszönöm. Köszönjük, Kolicsa úr, mondja az elnök úr. Mindenkinek szeretném megadni a szót, de hát mindenki látja az órát, akár csak én, nem tartottuk be az időt. Kérem, hogy két percre szorítkozzanak. Be fogjuk indítani a, a stoppert, megígéretem. Elsőként Van úrnak adom meg a szót. Voorzitter, dank u wel. Welkom aan de Ierse minister. Ik ben blij te horen dat... Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm az írminiszter elnök, miniszter urat is. A, azt jó volt hallani, hogy a közlekedés biztonsága ennyire prominens szerepet játszik az ír elnökség programjában, azonban a légi közlekedés biztonságának ügyében nem vagyok meggyőződve arról, hogy sokat javult a dolog. Évek óta próbálunk javítani a helyzeten, a polgári közlekedés biztonságának javítás érdekében, és bizony aggodalomra a okot a jelenlegi helyzet, főként a pihenőidő ügyében. Úgy tűnik, hogy a pilóták Európában egyre kevesebb pihenőidőt kapnak. A kérdés tehát az ír elnökséghez a következő, hogyan kívánnak, kívánják biztosítani azt, hogy a, a, a pilóták valóban megfelelő ment kipihenten üljenek a repülőgép kabinjába. A Ryanair-rel kapcsolatban nehéz Ryanair-t rászorítani arra, hogy tartsák magukat a szabályokhoz, de ami még nagyobb baj az az, hogy egy bizonyos új kultúrát hozna uh, hoznak létre a légiközlekedésben, egy, egy, egy káros irányba befolyásolva a közlek, légi közlekedés kultúráját. Köszönjük, hogy valóban rövidre fogta. tikkau asszony kettő percre kap szót, parancsoljon. domnule președinte. Köszönöm, elnök úr. Én is sok sikert szeretnék kívánni az ír elnökségnek, és köszönetet szeretnék mondani a miniszter úrnak, hiszen valóban úgy tűnik, hogy roppant nyitott, sisakkal érkezett hozzánk. Például a digitális tahográf ügyében el kell mondanom, hogy ez roppant kényes kérdés. Ugyanakkor biztosítatom önt arról, miniszter úr, hogy a parlament mindent megtesz annak érdekében. Higgins árnyék előadó kollégámmal, illetve a többi frakció képviselőivel mi tényleg mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ezt a dosszét lezárhassuk az önök soros elnökségének hat hónapja alatt. Ez persze nem jelenti azt, hogy e, nem kell majd e, rengeteget dolgoznunk, sokszor éjszakában menően tárgyalnunk, kis hegyig e, menő vitákat folytatnunk. Ezt megígérhetem, hogy ez így lesz. Ugyanakkor azt is megígérhetem, hogy nyíltan építő, kompromisszumkész megközelítése viszonyunk majd ehhez a témához. A jogosítványok harmonizációja, vonatkozó szabályok harmonizációja ügyében remélem, hogy a tanács és a parlament harcálláspontja közeledik majd, ezért a bizottsághoz fordulok, kérem, hogy a hatástanulmányt végeztessék el, eh, és ennek tükrében eh, dolgozzák át a javaslatokat. És még egy dologra szeretnék utalni, ami részben kötődik a digitális tahográfhoz. Az ALTR e eh, megállapodásra gondolok, 27 tagállam, illetve több mint 20 európai és ázsiai ország aláírója ennek az egyezménynek. Az Európai Bizottság javaslata azt javasolja, hogy az Unió egésze legyen aláírója és részes ennek az egyezménynek. Szeretnénk, hogyha ez prioritásként kerülne az önök programjába. Köszönjük a Jela Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a miniszter úrnak az ambícióihoz, illetve politikai akarátához, hogy ilyen ambiciózus programot állítottak össze ezekben a fontos témákban. Ami a negyedik vasúti csomagot illeti, a következő kérdésem. A kezdeti javaslatokban nem igazán kerül említésre a szociális elem, és itt egy szociális csomagról beszélünk, és erre nagyon nagy szükség is van, hogy egy egyensúly alakuljon ki a szociális vonatkozásokban, és ez nagyon lényeges. És ami az az repülőtöri csomagot illeti, és ugye beszéltünk már erről a szociális csomagról, szeretnénk, hogyha Ebből indulnánk ki, amiről beszélt is egyébként a Foglalkoztatási Bizottság, és ezekben a területekben előrelépést kell elérni. A kollégáim is beszéltek már arról, hogy harmonizációs javaslatokra is szükség van, és nem csak bizonyos cégek számára fontos ez, illetve nem csak a szociális szempontból fontos ezeknek a problémáknak az utas jogoknak a megoldása. Az egységes légtérrel kapcsolatosan szeretném biztatni önöket. Van ez a spanyol-portugál blokkolási helyzet, de bizonyos egyeztetésekkel és politikai akarattal úgy gondolom, hogy meg lehet küzdeni ezekkel az akadályokkal és már említette, hogy nagyon ellentmondásosak erről a témáról a vélemények az MFF-fel kapcsolatosan is például, és nagyon hálás vagyok, hogy megszervezik ezt a Dublini konferenciát, mert a legnagyobb probléma, hogy a válság miatt valószínűleg kisebb a közlekedés volumene és kevesebb a baleset, de azért nagyon lényeges az infrastruktúra kellőképpen való karbantartása, hiszen ez is hozzájárulhat, a hibák is hozzájárulhatnak a balesetekhez. És nagyon hálás vagyok azért, hogy akaratukat nyilvánították ki az együttműködésre. Köszönöm szépen, köszönöm, Kor úr. Herr Ratspräsident, Sie sind auf einem... Elnök úr, nagyon jó úton jár, kérem, hogy tartsa az irányt. A közlekedés ugyanis nem öncél, amit el kellene kerülni, hanem a közlekedés és a mobilitás alapérték, sőt alapjog mindenki számára. A környezetbarát közlekedés az, amire szükségünk lenne. Azt hiszem ebben egyetértünk, hogy közlekedés nélkül nincs növekedés, foglalkoztatás, és nincs jólét sem, nem jöhet létre jólét sem. Ez a három fogalom nagyon fontos az önök agendájában, köszönöm ezt. Mindig, hogyha a hatékonyság növelésről, biztonság növeléséről, fenntarthatóságról és versenyképességről van szó, akkor mindig is az ön oldalán fogunk elni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Látom, hogy a férfiak kicsit rövidebbek, mint a hölgyek. Higgins úr. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy kifejtette az elnökségi prioritásokat. Én nagyon rövid leszek. Miniszter úr is elmondta, hogy az írek nem akarják monopolizálni a közlekedés biztonság területét, de hogyha megnézzük a közúti biztonság kérdését és a célokat, amelyeket 2000-ben kitűztünk, vagyis hogy 25 ezerről csökkentsük a halálos balesetek számát. Ez nem sikerült 2010-re, ez volt a cél év. És ön és az elődei a közlekedésbiztonsági területen nagyon fontos munkát végeztek. 1972-ben 161 halálos baleset volt, és a cél persze az, hogy nulla legyen ez a szám. És a sérülése járó balesetek kérdése is nagyon fontos kérdés. A Dublini konferencia is ezzel fog foglalkozni. Nagyon fontos lenne, hogy ezen minél többen ott legyenek. Miniszter úr, elnök úr, nagyon sok sikert kívánok az elnökségükhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ertug úr, öni a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr, üdvözöljük Önt itt Brüsszelben. Minden jót kívánok ismételten a tanács elnökségéhez. Elnézését kérem, hogy beszámolóját késedelmem miatt nem tudtam meghallgatni. Egy fontos témával foglalkoznék, megint csak pénzről van szó természetesen. Az a helyzet, hogy az ön segítségére vagyunk utalva a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásoknál, és támogatásra vagyunk utalva a Connecting Europe Facility költségvetésénél, ami ö, esetében a bizottság javasolt egy költségvetést. A tagállamok nem hajlandóak a bizottság javaslatát annak jelenlegi formájában követni, ugyanakkor viszont különböző finanszírozási fenntartásokkal is élni kívánnak. Kérem tehát az ön támogatását, hogy az Európai Parlamenttel ez ebben a formában nem működhet, hiszen nem lehet a költségvetést csökkenteni, és a kevesebb pénzt még finanszírozási fenntartásokkal is ellátni, hogy aztán azt hozzuk létre, hogy az Európai Unióban semmiféle további fejlődés ne jöjjön létre. A határokon átnyúló akadályok megszüntetésébe be kell ruháznunk, a szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni, az intermodalitásba be kell ruháznunk, miniszter úr, hogy az Európai Unióban értékeket teremtsünk és munkahelyeket hozzunk létre. Tehát arra kérném önt, hogy támogasson minket, mi bizonyosan ezen az úton fogunk járni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ertug úr, nincs további hozzászóló. Miniszter úr, két észrevétel, két kérdés részemről. Az első észrevételem köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, illetve hogy mennyire tartalmas programot mutatott be nekünk, ez elég ritka, és köszönetet mondok már előzetesen az együttműködésre vonatkozó ígéretért az Európai Parlamenttel. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első, van-e álláspontja tanács, közlekedési tanács elnökeként azon pénzügyi kötelezettségvállásra kapcsolatban, amely a transzeurópai hálózatra vonatkozik foglalkozik-e a témával ki kapcsolatban kialakult légkörrel. Jó magam orvos vagyok, és kérdés az, hogy a bizottság hogyan akarja megszülni a negyedik vasúti csomagot, hiszen ez eléggé bonyolultnak tűnik ez a szülés. Köszönöm Öni a szó. Köszönöm Köszönöm az eddigi megjegyzéseket és kérdéseket, megpróbálok a lehetőleg többre válaszolni. Köszönöm a kedves szavakat, a biztató, bátorító szavakat, ez mindig jól esik így az elnökség elején. Gross úr említette a tahográf kérdését, és egyetértek azzal, hogy ez ügyben legfontosabb a hozzáadott érték Európa számára, hogy ne csak teher legyen, hanem valóban legyen ennek hozadéka, e szellemben kívánjuk előmozdítani ezt a dossziét. Persze a munkavállalók védelmét és a közúti biztonságot kell valahogy összeegyeztetnünk ez ügyben. Meiszer Herzog képviselők, Alkadraui, Gross úr mind-mind e, említették a transeurópai, a TNT és a SZEF kérdését. ennek a költségvetésnek lehető legnagyobb részét meg kell próbálni menteni. Az Európai Unió jövője a munkai teremtés szempontjából fontos, az infrastruktúra, infrastruktúra fejlesztési programjaink ne álljanak le. Amennyire csak lehet, határozott leszek ez ügyben, nem csak Brüsszelben, hanem Dublinban is, de legyünk reálisak, nem én hozom a döntéseket, magasabb szinten születnek ezek a döntések, de harcolunk majd a jó ügyért. Ha csökken a költségvetés, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan lehet a leghatékonyabban, legjobban felhasználni. Határon átnyúló projektek, az interoperabilitás lesz itt a kulcs szó. Például a projektkötvények új eszközével élve lehet a rendelkezés álló pénzekből a legtöbbet kihozni. Kramer, Meissner, eh, Ayala Sander és El Kadraú képviselő felvetésére reagálva az egységes európai légtér ügyében elmondhatjuk, hogy bizony roppant lassan haladnak a dolgok, eh, ami hát frusztráló. Egységes belső piac, egységes fizetőeszközzel, többé-kevésbé. A négy alapszabadságról beszélünk, mégis a légiközlekedés, a légi irányítás eh, egységessége továbbra is akadályoztatva a vagyon. Az Európai Bizottság félterén patog a labda, meg kell várnunk, hogy ők mit javasolnak. Szeretnénk, hogyha ez a projekt minél hamarabb eh, elő Jó lenne, hogyha nem eljárásunk kérdések fölött marakodnának a tagállamok, hanem megpróbálnák lezárni ezt a dosszét. Írország és az Egyesült Királyság között, akár csak Svédország és Dánia között működnek a dolgok. Nem kívánnék most a francia-német dolgokba beleavatkozni a Fabek ügy, ezért inkább hallgatnék, de ahogy ezt Meissner képviselő említette, az integrált tengerhajózási politika roppant fontos idegenforgalom és a sport mellett hozzám tartoznak e, például a kikötők, a parti őrség is, és a halászat kivételével tulajdonképpen minden hozzám tartozik, ami a tengeren folyik. A a foglalkozó kollégám is éppen e, elég elfoglalt de hát inkább az általános ügyek tanács és a külügyi tanács fogja uh, itt vinni a stafitabotot, átvenni a de az MSZI ILO sokat segíthet. A negyedik vasúti csomagot is többen említették, ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerült. Amint napvilágot lát a bizottság javaslat, ami szívesen látunk nekem munkának, de hát amíg eh, titok lengi körül a csomag pontos tartalmát nem sokat tehetünk, meg van kötve a kezünk. A az interoperabilitás, biztonság kérdések gyorsan megoldhatóak, talán ezzel kellene kezdeni, és utána az unbundling ügyének neki látni ebbe vágni a fejszénket. Az európai tendereztetés és az unbundling nem megy különböző eltérő rendszerek, biztonsági rendszerek mellett. De hát tudjuk, hogy ez lesz egy kényes kérdés. Az elszigetelt hálózatok problémáját jól ismerjük. Itt van például az ír vasúti rendszer, hát ugye nem tudnak áthajózni a csatornán, arról is beszélve, hogy más nyomtávúak a vonataink, a sinhálózatunk, de hát az amikor az elszigetett hálózatok valójában nem is elszigetett hálózatok, csak annak maszkírozzák magukat, az bizony veszélyes lehet. A, az utasjogok kérdésében tehetünk olyasmit, aminek azonnal érzik a hatását az európai utasok, és köszönettel tartoznak majd Európának. Az átlag ember szempontjából fontos lehet például a roaming díjak borongolási mobiltelefon díjak jelentős csökkenése. Ezt az emberek egyből a bűrükön érzik, és látják, hogy Európa mit tehet értük. Szerintem az utasjogok területe pontosan ugyanilyen, ahol kézzel fogható eredményeket hozhatunk, amit az emberek majd nagyra értékelnek. Kevés uh, légitársaság van, amely pozitív mérleggel bír, ezért kell segíteni ezt a fejlődést. az Az utasszállító hajók, utasszállító hajók biztonságára vonatkozó csomag szerintem szintén olyan, ahol várjuk a javaslatokat, és előre tudjuk vinni itt a dosszét. Fontos, hogy a különböző területeken harmonizáljuk az utasjogokat, tehát a különböző utas, ut, utazási módokra vonatkozó utasjogok harmonizációjára sor kerüljen. Kolicsek úr említette a gépjárművezető képzésének kérdését, illetve a folyami, folyami hajózást. Nos, Írországban mi nem vagyunk ennek igazi specialistái, még hogyha vannak is csatornáink is. Vannak is csatornáink, de um, európai szinten ez valóban fontos. A fapados légitársaságnál dolgozók eh, munkakörülményeire odafigyelünk majd, de még egyszer mondom, az eh, utasjogok szempontjából közöttünk ez a kérdéshez. Eh, Vandalen úr, a, a, a repülési idő korlátozása ügyében, hát a tanácshoz kerülhet a kérdés, de az IASA felelősség körébe tartozik első sorban. A Ryanair-re hivatkoztak többen, nem szeretnék részletesen regálni erre. Ryanair-rel nekem is akad dolgom bőven. Óriási légitársaságán nőtte ki magát a Ryanair, rengeteg ember repül velük nap mint nap, és a biztonsági az utas biztonsági tapasztalataink, a számok legalábbis igen pozitívak. Idénként megjelennek történetek a Ryanair-rel kapcsolatban, de általában rágalmazás miatt beperli őket a Ryanair, és általában nyer is. Azt hiszem, hogy a, a, a szürke, unalmas számadatok itt most kivételesen a Ryanair oldalán állnak, az ő igazukat bizonyítják. az EART megállapodással kapcsolatban, nos nem vagyok napra kész, de feljegyeztük és tájékozódni fogunk ez ügyben. Úr, nincs munkahelyteremtés és gazdasági növekedés közlekedés nélkül, ezzel bizony csak egyetérteni tudok, csak egyetérteni lehet. tehát az ERT megállapodáshoz való csatlakozás, vagy egy pillanatra, egy fél mondatban visszatérve, igen, ezt prioritásként kezeljük. Mit felejtettem ki? Közúti közlekedés biztonsága. Higgins úr említette, hogy Írországban mennyire sokat javult a helyzet, az egyik legrosszabbból, negyedik, ötödik legbiztonságosabb országgá nőttük ki magunkat, még nem a skandináv, vagy német, vagy brit adatokkal büszkélkedhetünk, de nagyon sokat javultunk, éppen ezért azt hiszem, hogy a soros elnökség alatt ezen a téren is hozzátehetünk valamit Európa javulásához. Köszönöm, és remélem, hogy kiváló lesz önökkel együttműködni. Köszönjük, miniszter úr! Roppant gyümölcsöző volt ez az eszmecsere, ez a kérdés-válasz sorozat. Roppant bonyolult dolguk lesz, rengeteg nehéz dossziéval kell foglalkozniuk, de hát úgy látom, hogy a kor és az energia az ön oldalán áll, tehát rendelkezik energiával rendelkező fiatal miniszterként ez nem okozhat önnek problémát. Biztosak vagyunk benne, hogy abban is biztos lehet, hogy a mi közlekedési bizottság az ön oldalán áll majd az elkövetkezendő fél évben. Köszönjük, miniszter úr!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 Mesdames et messieurs, chers collègues, ne vous dissipez pas trop, car nous sommes déjà en retard. Nos hölgyeim és uraim, kezdjük is meg, vagy folytassuk inkább a munkát, hiszen már amúgy is késésben vagyunk. Voilà. Alors nous allons maintenant envisager... Most az ötös számú napi rendi ponttal foglalkozunk, ez egy fontos pont, éves jelentés a versenypolitikáról. Azt hiszem, hogy Zille úr fogja bemutatni a jelentést a szavazás előtt, hiszen Kamal úr nincs jelen, Zile úr öni a szó, tessék. Apologize on behalf of Repertor, Mr. Kamal, for not being able to be present, and uh, um, he is still in, the, you know, in winter time. Mindannyian tudjuk, hogy télen uh, szokott néha havazni Nyugat-Európában is, aztán néhány centiméter hó óriási katasztrófát okoz. De még mielőtt megkezdjük eh, a téma tárgyalását, szeretnék köszönetet mondani azoknak a tagoknak, akik nyomon követték ezt a dossziét, különösen az együttműködés szelleméért, hiszen erről tettek tanulbizonyságot a kompromisszumos eh, javaslatok elfogadásával múlt héten Strasbourgban. Az előadó és az árnyék előadók egyetértettek három kompromisszumos módosítóban. A frakció konszenzust találtak a három legfontosabb kérdésben a köz, közlekedési politikában. A vasúti, az teherszállítási, illetve a repülőtéri csomagokkal kapcsolatosan megosztottak a vélemények ezekben a témakörökben de szeretném emlékeztetni mindenkit, hogy ezek kompromisszumok, úgyhogy nem feltétlenül tükrözik mindenkinek a véleményét, és nyilván nem teljes mértékben tükrözik az előadó saját véleményét sem. A közösség több, a bizottság többségének a véleményét viszont tükrözik, úgyhogy remélem, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Ügyek Bizottságának is tudunk majd egy véleményt küldeni, úgyhogy nagyjából a többség véleményét fogja ez tükrözni. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm, Zile úr. Nos, Ros úr nem óhajt hozzászólni, tehát Tikau asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is annyit szeretnék elmondani, hogy végre Strasbourgban tudtunk egy találkozót szervezni az árnyék előadókkal, és valóban nagyon eredményes találkozó volt ez, és több kompromisszumos módosító javaslatot is kidolgoztunk. Nyilván nem mindegyik szolgál ter- teljes mértékben a kedvünkre, a eh, szociális szempontból legalábbis a saját szempontomból nem feltétlenül kielégítőek ezek, de a harmadik kompromisszumos módosítóban szerettünk volna viszont látni egy kicsit erőteljesebb eh, szociális eh, komponenseket is. Lehet, hogy a megfogalmazás határozottabb lehetne, már ami a közszolgáltatási kötelezettségeket illeti. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben a formában többségi támogatást élvez majd ez a szakbizottságban. A frakciónk támogatja a versenyt, de nem minden áron zajló versenyt. És úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség fokozása hatással van a közlekedési szolgáltatások minőségére is, illetve a munkavállalók jogaira. Az előadó és a kollégák remélhetőleg a 33. módosítót támogatják majd. Ez a NIODIS programnak a folytatásáról szól, illetve arról, hogy külön figyelmet kell fordítani a szociális feltételekre a tengeri közlekedés területén és tengeri szállítás területén, illetve szó van itt arról, hogy a vállalkozásokat ösztönözzük arra, hogy megújítsák flottáikat. Remélhetőleg a 26. módosítót is támogatják majd a kollégák. Ebben arról van szó, hogy információs és kommunikációs technológiák eszközeit kell alkalmazni annak érdekében, hogy egységesek legyenek a navigációs rendszerek európai szinten, hiszen tudjuk, hogy különböző országokban eltérő navigációs rendszereket használnak jelen pillanatban. És ezeknek az egységesítése valóban létrehozná az egységes piacot ebben az ágazatban is. Számunkra a negyedik módosító indítvány nagyon lényeges – ez arról szól, hogy felkérjük a bizottságot arra, hogy gyorsítsa fel az irányelv elfogadásának folyamatát. Beszélek most a, az idegenforgalmi szolgáltatások csomagjáról. A bizottság még nem fogadta el ezt a csomagot, illetve az erre vonatkozó javaslatot, de úgy gondolom, hogy a turisták védelme, jogainak védelme érdekében nagyon lényeges ez a javaslat. És végül pedig el kell mondanom még egyszer, hogy a frakciónk pártolja a versenyképességet, de nem minden áron, és a jövőben a liberalizáció nem szabad, hogy a közlekedési szolgáltatások vagy a szociális feltételek, illetve a munkavállalók jogainak kárára menjen. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Én most Benyen úr helyett szólok bizonyos okokból korábban kellett távoznia, úgyhogy most én helyettesítem. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, illetve az együttműködést a jelentéssel kapcsolatosan. A frakcióm támogatja a kompromisszumokat, amelyeket most bemutattunk. Tika Orszony erről már beszélt. Az EU versenypolitikája nagyon lényeges politika. A versenyképesség megerősítésében Európa szerte és a verseny fokozása érdekében. Ez nagyon lényeges, hogy a további munkát is elő tudjuk segíteni a közlekedési ágazatban a versenyképesség fokozása érdekében. A negyedik eh, vasúti csomagra vonatkozó kezdeményezés bemutatása nagyon lényeges, erre még mindig várunk a bizottságtól. Remélem, hogy a bizottság továbbra is ambiciózus lesz, és a piaci torzulásokat meghatározza olyan területeken, ahol alacsony a verseny, vagy pedig nincsen verseny, és remélem, hogy intézkedéseket tesz ezeknek a problémáknak megoldása érdekében. Ennyit szeretett volna az árnyék előadó elmondani. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm, Meissner asszony, Kramer úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Ma a jelentéstevő nincs jelen, de első ízben jó ürügyel szolgált, nem tud eljönni. Hát a vasút tárgyában elég frusztráltak voltunk az egész ügy miatt, hiszen nem is találkoztunk, és ő már kialakította a kompromisszumokat, előzetesen nem volt vita. Más szakbizottságokban ez a gyakorlat. Én még soha nem tapasztaltam ilyesmit, megkérdeztem, és azt mondták nekem, hogy más szakbizottságokban is csak akkor fordul elő, hogyha ő a jelentéstevő. Hát ez már csak így van. Ennyiben igaza volt. De örülök, hogy egyáltalán találkoztunk, és az egyik által a kialakított kompromisszumról, amit két részre osztott, legalább egyről me- meg tudtunk állapodni, a többiről nem, mert a fő probléma a közlekedési ágazatban, és itt idézem, egy német konzervatív kollégámat, Johannes Ludewicket, aki államtitkár volt a KOL kormányban, amikor Németországot újra egyesítették, egy remek közgazdászról van szó, Európában is szerepet játszik. Ő azt mondta, hogy a közlekedés a, az a piacgazdaság, amelyet hatályon kívül helyeznek. Nos, itt a legrosszabb szocialista tervgazdaságból érkezve sem lehet ellentmondani ennek az elvnek. Nagyon sok tennivalónk van, itt a tervgazdaság rossz irányba megy, az éghajlatot gyilkolja, ezt, tám, ezt támogatjuk, és a környezetbarát vasút pedig nem részesült támogatásban. Jó lenne, tehát hogyha a közlekedési ágazatban lenne egy, legalább egy tisztességes verseny amit úgy kellene kialakítani, hogy a környezetbarát közlekedési módokat előnyben részesítjük. Ilyen szerények vagyunk, mi zöldek, már akkor örülünk, hogyha tisztességes a verseny, de még ettől mérföldekre, vagy akár fényévekre távol vagyunk. Elnök, köszönöm Kramer úr, Covid, Kovácsek úr kap szót. Eh, ja, mám takový dojem. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, az itt javasolt pontok, illetve kompromisszumok pontosan tükrözik a különböző javaslatok szerzőinek véleményét. De azért számomra egy kicsit aggályos a hatodik pont olvasása nyomán, hogy a bizottságot arra szólítjuk fel az új csomag kikötői csomag összeállításában, hogy piacgazdasági megközelítést alkalmazzon, és nyílt, nyitott versenyt segítsen elő a kikötők között, és én attól tartok, hogy megpróbálják a hátsó ajtón becsempészni a liberalizációt, ami ellen szavaztunk már egyébként, de bízom tapasztaltabb kollégáim tisztánlátásában. Ami a légiközlekedés irányítását illeti, igazából nem tudom elképzelni, milyen módon tudjuk a nagy szövetségeket a transatlanti piacon arra kényszeríteni, hogy fokozottabb versenyt biztosítsanak, vagyis jobb feltételekre van szükség, ez nyilvánvaló, és jobb szabályozásra a munkafeltételekkel kapcsolatosan, ez a szociális aspektus persze, ez teljes mértékben hiányzik ezekből a javaslatokból, és véleményem szerint ez kulcskérdés. Ugyanez vonatkozik a közúti teherszállítási piacra, ennek a megnyitására, és különösen a közúti szállítás területén kaotikus a helyzet. A nagy kamionok esetében mindenki nagy figyelmet fordít erre a kérdésre, de a kis tehergépjárművek 3,5 tonna alatti súlyú képjárművek esetében már elsikad ez a, ezeknek a jelentősége. És ami a földi kiszolgálást illeti, a jelenlegi megközelítés ugyanabban az irányban hat, és ez számomra aggályos. Azért akartam erre rámutatni, mert ez esetleg nagyon veszélyes lehet a szociális piacgazdaság szempontjából, és számunkra ez az egyik legfontosabb alapelve, illetve alapértéke az Európai Uniónak. Bár. Köszönöm, Bár úr. Köszönöm, elnök úr. De Grandes kollégám nevében kérek elnézést, aki szintén közlekedési problémákkal küzdött az éghajlati időjárási feltételek miatt. Azt hiszem, hogy ez a jelentés minden évben felbukkan, éppen ezért örülök ezeknek a kompromisszumoknak, amiket az elnyék jelentéstevők ennek kapcsán kidolgoztak. Sajnos van egy dolog, amivel nem értek egyet, mégpedig a kiegészítő adó kérdésével a vasúti közlekedésben. Azt hiszem, hogy itt a bizottságnak ezt a kérdést tisztáznia kell, hiszen már két éve, hogy a bizottság még mindig nem foglalt világosan állást ezen a területen. Különböző tagállamok kiegészítő adókat vezetnek be, ez azt hiszem, hogy a szabad verseny ellen, illetve a vasút ellen van általánosságban. Egyet értek a kiegészítő szociális standardek listaszerű felsorolásra irányuló javaslattal. Nagyon sok verseny feltétel szerepel a csomagban, de a verseny a az igazságos szabályok és szociális sztenderdek nélkül nem tisztességes verseny. És a tavalyi évi szöveg jobban tetszett nekem e tekintetben. A második kompromisszus módosítóba szerintem ezt a szempontot még be kellene illeszteni. Köszönöm. Riké úr. Ez igen csak jól került megszervezésre. Csak annyit mondanék el, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, az elnyék jelentéstevőknek. Egy kérés szeretnék kifejezni, és elnézést itt most el vesztem a papírjaim között, hiszen Brian érkezése teljes mértékben megzavart. Azt szeretném kérni, hogy módosítóim hova is tettem őket, íme itt vannak. Tehát a 37-es módosítomat kérem, hogy szavazzák meg. Ez nincs benne a 3-as kompromisszumosban, a 43-as pedig nincs benne a 4-es kompromisszumosban. Az imént meghallgattam Tikao asszony felszólalását, aki sajnálatot fejezte ki, hogy nincs erősebb szociális komponen, komponens ebben a rendszerben. Én erre vonatkozó módosítót adtam be. A 43-as és a 37-es módosítók szerintem nincsenek lefedve, tehát ezeket nem lehet egyszerűen eltüntetni. Kérem, hogy ezekről szavazzunk, hiszen ehhez igenis, hogy jogunk van, tehát kérem, hogy szavazzunk a 37-es és a 43-as módosítókról. Michael, you wanted to come back in again, yeah? Michael, szerettél volna még valamit hozzáfűzni? Ja, yeah. no, no, please. I'd forgotten something. Ah, ja, ich habe noch eins vergessen. Ja. Egy dolgot még elfelejtettem. Itt van a 30-as módosítunk, és ott azt kérjük a bizottságtól, illetve felszólítjuk a bizottságot, hogy új jogalkotási csomagot nyújtson be, itt a bizottságnak több lehetőséget kell adni, és holnap egy szobrai módosítóval akarunk élni, hogy átgondoljuk, hogy mellette vagy ellene vagyunk ennek a javaslatnak. Forward with new measures on ports, nicht a new legislative package, also new measures on ports. Hát új intézkedéseket kérünk, nem pedig új jogalkotási csomagot. Well-balanced, efficiency and market-oriented approach that focuses on developing a safe, socially acceptable transport environment between ports. Also ist eigentlich der Spielraum. Tulajdonképpen a játékteret kibővítettük, a kibővített intézkedések az, amit kérünk, nem pedig egy új jogalkotási csomag. Michael, uh, Mrs. Bronze. Köszönjük, Michael Bronze asszony a bizottság részéről. Um, we will not Um, Köszönöm, elnök úr. A kompromisszumokról nem mondanánk semmit. A follow-up kérdésre adnánk választ, amit a decemberi szakbizottság ülésen szegeztek nekünk. Brian Simpson úr hívta fel a figyelmünket a Brussels eh, Manchester eh, útvonalon, a coaching ügyben. Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a coaching megállapodások az uniós verseny szabályoknak megfelelnek-e az egyes cikk értelmében a coaching megállapodásokkal kapcsolatos információk. Ezért fontosak számunkra ugyanakkor a Brüsszel-Manchester útvonalon úgy tűnik, hogy a Brussels Airlines és a Flybe közötti megállapodás nem igazán kocser megállapodás, hanem egy úgynevezett wet lease megállapodás, ami olyan kereskedő megállapodás, ami amely értelmében az egyik légitársaság bérbe veszi a másik légitársaság gépét bizonyos kompenzáció ért cserében, annak személyzetével és teljes csomaggal együtt. Így tehát a Flybe az üzemeltető, ugyanakkor nem Flybe eh, jegyekként árulják ezeket, a Flybe menetrendjében sem jelennek meg. A Flybe és Brussels Airlines eh, megállapodására további információ a honlapon elérhető, így tehát a kócser eh, vizsgálatunk alapját nem képezi ez az útvonal. Köszönjük, Széle úr! Uh, I will deliver also, thank you very much colleagues, and I will deliver to Mr. also. Igen, köszönöm. Kemal úrnak majd eljutatom ezt az információt. Meglepő számomra, hogy minden frakció ennyi szociális aspektusról beszélt. Sometimes very difficult politically. We understand it, but we can lose the competition, I think, in the, in the long run. Azt hiszem, hogy túl sok szociális kérdés a verseny hátrányára mehet jövő a hosszú távon. Köszönjük, mondja az elnök úr, azt hiszem holnap szavazunk. Köszönöm Dominik Rikének, hogy átvette a helyemet. Hét és fél órát késtem ma, a mai járatom hét és fél órát késett Manchesterből, nem sokat, hét és fél órát. Maradjunk a reptereknél, ha már erről szóltam, Zaszada úr csomagja, vagy témája a földi kiszolgálás kérdése. Köszönöm, elnök úr! Már alig vártam, hogy hozzászólhassak decemberben. A parlament többsége eh, a plenáris szavazás során úgy döntött, hogy a közlekedési szakbizottsághoz utalja vissza ezt a dossziét. A koordinátoroktól megkaptam a mandátumot arra, hogy a kompromisszumon tovább dolgozzak a földi kiszolgálás témájában. A feladatom nem könnyű. Azt a feladatot kaptam ugyanis, hogy megpróbáljak többséget szerezni a, és újra szavaztatni ezt a csomagot. Egy új verziót nyújtottam be, tehát az A kompromisszumról, és egy új I kompromisszumot is kidolgoztunk. A kompromisszumokban az első dolog, ami változott, az 5-ről 15 millióra változott a határérték, az utasok szerint illetően, illetve az egy évről két évre hosszabbítottuk meg a bevezetés határidejét, illetve 36 hónapra növeltük az eredeti 12-ről az átmeneti időszak hosszát. Megértem, hogy a szocialisták igényeit beépítve egyes olyan kollégák támogatását elveszítettem, akik az elejétől fogva támogatták a földi kiszolgálás liberalizációjára irányuló erőfeszítéseimet, nem volt ez nekik könnyű döntés. Ugyanakkor a szocialisták kérései főként az én kompetenciámon és hatáskörömön kívül eső területre vonatkoznak. Mire gondolok itt? Nos, a foglalkoztatásügyi bizottság véleménye az 50-es házszabály értelmében. A szocialisták ugyanak, ugyanis kötelezővé tennék a munkavállalók átvételét, áthelyezését, miközben ezt opcionálisan lehetőségként határozta meg ezért javaslatban az Európai Bizottság. Attól tartok, hogy a parlament többsége nehezen tudja a szavazatát adni ehhez, akár csak a tanácsban. Itt az a legfontosabb, hogy a szocialisták és Mann úr a foglalkoztatásügyi bizottság képviseletében valahogy zöld árkra vergődjenek. Az a benyomásom, hogy igen nehéz lesz megállapodni ezért. Két kompromisszumos javaslatot is tettem. Lássuk az elsőt. Tarthatnánk az elnék előadókkal a TRAN és az EMPLE szakbizottság előadóival, árnyék előadóival egy közös ülést, hogy próbáljunk egy mindenki számára elfogadható megoldást találni. Szerintem ez az egyetlen szakmai megoldása ennek a jelenlegi padhelyzetnek. Ennek a gyengéje talán az, hogy a koordinátorok a a foglalkoztatásügyi bizottság koordinátorai csütörtök ülésükön úgy döntöttek, hogy nem akarják újra nyitni ezt, nyitni ezt a dossziét, és semmi garanciánk nincs arra, hogy az új szöveg többséget kapna a mi szakbizottságunkban. Mi akkor a B javaslatom? Nem könnyű szívvel javaslom, de talán utolsó mencsvárunk lehet az, hogy az A kompromisszum, ami a szolgáltatók számát adná meg, ebben azt mondanánk, hogy a további liberalizáció az egyes tagállam döntések kizárólag. Így tehát a több mint két millió utassal vagy 50 ezer tonnányi szállítmányjal foglalkozó repterek kettőnél kevesebbre nem korlátozhatnák a földi kiszolgálást ellátó cégek számát. A további liberalizáció szerintem a szolgáltatások színvonala szempontjából, szempontjából jobb lenne, de ehhez attól tartok, hogy nem lenne meg a többség. Érdemes egyáltalán tovább dolgozni ezen a dösszén. Tegnap este, sőt, ma hajnalban is törtem ezen a fejem hosszasan, és végül arra a következtetésre jutottam, hogy ne adjuk fel, mert ilyen válsághelyzetben a repterek, a liberalizált repterek eh, eh, esetében ugyanazok a problémák, ugyanazok a problémákkal szembesülnek az utasok, mm, és mindig az utasok isszák meg végül az egésznek a levét. Ott, hogy hat ö, órára ö, magukra hagyták az utasokat, és aztán több száz ember ö, ö, kedvéért csak egy putot nyitottak, a londoni esetről van szó, egész egyszerűen nem volt semmiféle mód arra, hogy a földi kiszolgálók nyomást gyakoroljanak, hogy több pultot nyissanak. Szerintem minimális elvárásokat kell a színvonalra vonatkozóan elfogadni. A mellékletben vázoltam fel ezeket. Szerintem a rendelet, egész rendeletnek ez lenne a legfontosabb eleme ez lenne a veleje. Sokkal nagyobb előnyel járna ez, mint majd tíz év múlva egy harmadik földi kiszolgáló Frankfurtban. Ah, nincs senkinek tíz éve. Jó lenne, hogyha a 27 tagállamra egy egységes eh, jóváhagyási eljárást eh, fogadnánk el, és egy egységes tender esztetési pályáztatási eljárást. Eh, úgy érzem, hogy felelős vagyok ezért a jogszabályért, ezért egy olyan kompromisszumot javasolok, amely minél több frakciót ölel fel, tehát a további liberalizációt a tagállamok dönthetnék el. Ha ezt ebben meg tudunk állapodni, akkor februárban újra szavazhatunk itt a szakbizottságban, és a márciusi vagy áprilisi plenárison, a plenáris újra szavazhatna ez ügyben. Hogyha az önök jóváhagyását is megkapom ehhez, akkor az 56-os házszabály értelmében benyújthatjuk ezt az új javaslatot február 12-én. Köszönöm. Jönnek az árnyék előadók, kérem, hogy két percre próbáljanak szorítkozni, Fleckenstein először. Äh, Köszönöm, elnök úr. Utalnék arra, hogy azt mondtuk, hogy igen, el tudunk képzelni kompromisszumokat is. Hat pontot neveztünk meg. A jelentéstevő helyesen mondta az imént, hogy fontos pontokat a foglalkoztatási szakbizottságban kell megtárgyalni Tudom, hogy ezen a héten ülésezik a foglalkoztatásügyi szakbizottság, és ott két pontról fognak vitázni a teljes csomag tárgyalása nélkül, tehát ezt meg kell várnunk, amíg ez a vita lezajlik, és aztán megnézzük, hogy mi milyen eredményre jutnak ott. Amit semmiképpen sem tartok helyesnek az az, hogy itt most határozunk valamiről, aminek csak akkor lenne értelme, hogyha a másik oldalon is egy megfelelő előrelépés lenne. Ennyiben tehát a jelentéstevő javaslata, ami a kompromisszumokban a határokat illeti, véleményünk szerint helyes úton jár. Azt hiszem, hogy a frakciónkon belül is meg kell még beszélnünk ezt, hogy nem szívesen szavaznánk meg olyas valamit, amit aztán a parlament vagy a plenáris elutasítana, mert ez nem illik az összképbe. Tehát továbbra is az a véleményünk, hogy további liberalizáció, vagy bárhogyan is nevezzük, ezt csak akkor lehetséges, hogyha szociális ügyeket illetően megfelelő engedményekre kerül sor, és a 9667-est csak ilyen módon lehet hatályon kívül helyezni. Ez nem jelentene katasztrófát. Az a benyomásom, hogy a bizottság és a jelentés ezt az egész folyamatot lerövidíthetnék, amennyiben az egész dolgot egy mondatba foglalnák össze, azaz Frankfurtban kell egy harmadik szolgáltató is, és hiszen ez, ez az egyetlen, ami minket az egészben érdekel. Klinc úr, bocsánat. Köszönöm. Először is köszönetet mondok Zász jelentéstevőnek, hogy fáradozik ezen hogy le tudjuk zárni ezt az ügyet. Mi liberálisok Zászáda úr javaslatát támogattuk, mert a liberalizáció alap gondolatát támogatjuk, de nagy kifogásaink és aggodalmaink is vannak ezzel az ügyel kapcsolatban, amelyek a következőek. Először is éppen az előttem szóló elmondta, hogy foglalkozunk most itt ezzel a témával, és itt tulajdonképpen csak nagyon kevés repülőteret érint ez az egész anyag. Ugyanakkor viszont módosítókat vezetünk be, módosításokat vezetünk be, azon túlmenően, túlmenően, amit a foglalkoztatásügyi szakbe, szakbizottság elhatározott, amelyek valamennyi repülőteret érintik. És ezt bizony át kell gondolnunk. Másodszorban egységes pályázatot akarunk, azonos elvek mentén szervezett pályázati eljárást, ezzel csak egyetérthetünk, hogy valóban szükséges-e valamennyi országban egy azonos elvek mentén kialakított engedélyező hatóságot létrehozni, hát ezt nem tudom. Ez bizonyosan a bürok kreáció költségeit növelni, további administratív terhekkel, kiadásokkal járna, és itt a kis repülőterek esetében ez egy kicsit túlságosan messze megy. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egyrésztről azonos versenyfeltételeket óhajtunk, ezt minden polgár támogatja, ugyanakkor viszont azt mondjuk, hogy Európa túlságosan beavatkozik olyan ügyekbe, amelyeket a tagállamok egyedül is képesek szabályozni. És itt van egy másik dolog, hogy a tagállamoknak több beleszólási jogot kellene adni, és az asszad a legutóbbi javaslat ebbe az irányba mutat. Tehát mi csak előírjuk, hogy minimum kettő, és aztán minden tagállam dönthet arról, hogy több szolgáltatót akar el. Ha viszont kettőre korlátozzuk ezt, akkor egységes pályázati eljárást kell követniük a pályázóknak. Én csak egy kockázatot látok ebben, mégpedig azt, hogy az EU azt mondja, hogy liberalizáljuk, a földi kiszolgálási szolgáltatásokat, és ténylegesen a gyakorlatban ezt nem teszik meg. Így módon a polgárokat tévútra vezetjük, és akkor talán kerekperec ki kellene mondanunk, hogy miért csak egy bizonyos pontig megyünk el, mivel nem észszerű tovább lépni. És meg egy utolsó pont. Nagyon sokat ígérő lehet ez, és itt egyetértek az előttem szólóval, aki az Empler jobb kapcsolatban áll, tehát jó lenne, hogyha az Zaszada és Thomas Mann, illetve az elnyék jelentéstevők az Empl és a Tran részéről összeülnének. Nos, én nem zárkoznék el egy ilyen javaslat elől. Azt mondanám, hogy ezt meg kellene kísérelnünk. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nos, itt vannak aggodalmaink azt illetően, hogy hatalmas költségek, ráfordítások vannak azért, mert a kiszolgálók számát kettőről, vagy há- kettőről háromra növeljük. Nem minden e- ágazatban, és csak kevés repülőtéren Európában, és mindezt egy átmeneti időszakot követően. Azt hiszem, hogy a polgárok szemre ez érthetetlen, és itt olyas valami keletkezik, amely hamis elvárásokat ébreszt, ahogy Klinc úr is elmondta, liberalizációról beszélünk, de tulajdonképpen ez egy korlátozott liberalizáció véleményem szerint ez az egész dosszi nagyon nehezen feldolgozható, mert egy olyan irány, mert egy bizonyos irányba mutat, és hogyha itt most a szakbizottságban néhány féket beépítünk, hogy ne menjen túl messzire, akkor megint csak túlságosan összetett lesz az egész ügy. A legokosabb javaslat az lenne, hogyha a bizottság ezt az egész dolgot visszavonna és visszatérnénk a startvonalhoz, hiszen nagyon nehéz egy anyagot úgy feldolgoznunk, ahogyan mi ennek feldolgozására kényszerülünk. Ez egy elég bizarr dolog lesz, hiszen nagyon kevés repülőteret érint majd ez a jogszabály. Az európai szintű pályázat az rendben van, és csak egyes területekre érvényes ez, ahol európai monopóliumok léteznek, vagy oligopol-szerű rendszerek, tehát ez egy oligopolon belüli kis konfliktus, amire ez vonatkozik. Az, hogy a verseny itt nagy nyereséget hozna az utasok számára, hát nem tudom, én sajnos sokat repülök, és számomra utasként nincsen különbség a liberalizált vagy nem liberalizált repülőterek között. Mindenhol mindig egyre nagyobb nyomás alatt dolgoznak az alkalmazottak. Az eljárást illetően a döntő pont az, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság hogyan dönt, mert a két szakbizottság, ha különböző döntést hoz, akkor ezzel a Rule 56-el vagy Rule 57-nel nem tudunk megfelelően bánni. Tehát, hogyha a szociáldemokraták nak lesz egy javaslata a BIP-vel kapcsolatban, és itt erről van szó, de ez csak az egyik szakbizottságban érvényes, a másikban viszont nem érvényes ez az ajánlat, ami ugyanezzel a témával foglalkozik, akkor megint csak probléma keletkezik. Akkor padhelyzetbe kerülünk. Hogyha itt fontos témáról lenne szó, amely a világot mozgatja, vagy legalábbis Európát, akkor jó lenne foglalkozni azzal, hogy a szakbizottságok hogyan működjenek együtt, de most csak a bizottsághoz fordulhatunk azzal a felhívásról, hogy kérem vonják vissza a, a javaslatot, és a hallottak alapján készítsenek egy új javaslatot, amely rövidebb, egyszerűbb, és akkor biztosan tovább tudunk lépni, mint egy rendkívül bonyolult összetett szabályrendszerrel, ami szinte senkire nem érvényes. Én ezt tényleg problematikusnak látom. Köszönöm szépen. Van úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm a plenáris ülésen támogatta azt, hogy a Trump bizottság valahogy próbáljon dőlőre jutni ezzel a nagyon nehéz dossziéval, de úgy látszik ez nem sikerült. Leginkább azt látom most, hogy kialakult egyfajta véleménykülönbség a szocialistákkal szemben, hiszen így a felügyeleti bizottsággal kapcsolatosan még több bürokráciára kell számítanunk, ami azt jelenti, hogy ezzel felülírják a, az utasjogokat. Inspanningen van a rapporteur zeer és ebben nagyon határozott álláspontot foglaltak el, úgyhogy úgy látom, hogy megkíséreltünk egy megoldást, de úgy vélem ez nem igazán sikeres. Egy területről beszélünk, ahol a tagállamokkal való együttműködés nem mindig működik. Sok dolog nagyon szépen fest a papíron, de aztán a gyakorlatban nem működik. A frakcióm ezt nem tudja elfogadni. Köszönöm szépen, Kolicek úr. Děkuji, musím konstatovat, že Köszönöm szépen. A chtěl bych poznamenat, azt kell mondanom, hogy kivételesen egyetértek az előző felszólalóval, és azt is meg kell említenem, hogy az 56-os és az 57-es szabályok arra köteleznek minket, hogy valóban vizsgáljuk meg a módosítókat, és most tudok először egyetérteni önnel. A 56 és 57-es szabályok azt írják elő, hogy új javaslatot vizsgáljunk meg, és vegyük fontolóra a módosító javaslatokat. Hogyha ezt kétszer a plenáris ülésen elutasítottuk, és megkaptuk ezt itt a szakbizottságban megint, akkor ez semmit nem jelent, ez új megoldást nem vetett fel, úgyhogy én azt mondom, hogy tartsunk ki amellett, hogy elvetettük ezt a megoldást. Jelenleg ez a dokumentum semmit nem ér, és semmi újdonságot nem jelent. Köszönöm. Hatan szeretnének még felszólalni. Hárman közülük koordinátorok, ráadásul most már, most arra már végeznünk kellett volna, úgyhogy kérem, hogy nagyon röviden szóljanak, és kezdjük meg utána a koordinátori ülést. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, mi a néppártban azon a véleményen voltunk, hogy ebből a szövegből még meg kell próbálnunk egy hozzáadott értéket kihozni. Ez Aszada úr javaslataival legalább megmutatta, hogy rendkívül kompromisszum kész és kompromisszumokra hajlandó, érdekes természetesen. Uh, most egyes kollégák kommentárjait meghallgatni, akik az első szakaszban úgy gondolták, hogy ez nem elég szociális jellegű ez a javaslat, most már túlságosan annak tartják, mások az első szakaszban versenytorzítónak tartották a helyzetet, most megint máshogy látják a dolgot, jobb lenne, hogyha ezt a dossziét visszavonnák, ahelyett, hogy mi most ezt feldolgozzuk. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor nincs esélyünk se arra, hogy javítsunk valamit ezeken az anyagokon. Azt hiszem, hogy itt most vissza kellene, ki kellene használnunk azt az esélyt, hogy javítsunk ezen, nem csak egyszerűen visszaadni a bizottságnak, mert az a véleményem, hogy a jelenlegi helyzetben a földi kiszolgálás a repülőtereken javításra szorul, akár az utasok szempontjából, akár az alkalmazottak szempontjából, akár pedig egyéb szempontokból. A kollégáknak azt a tanácsot adnám, hogy most ne hamarkodjuk el a dolgot pókerjátékosként, amikor mindent felteszünk egy tétre, vagy mindent elveszítünk. Azt hiszem, és azt a plenáson el, is elmondtam, hogy a földi kiszolgás ügyét olyan helyzetbe kellene jutni, hogy a szociális feltételek az alkalmazottak szemére javuljanak, ez a piacnak megfelelőbb legyen ez a terület, és holnap azt hiszem, hogy a repülőterek nek felelősséget lehet nyújtani, hogy megfelelőben nyújtsák az utasok szemére ezeket a szolgáltatásokat. Az a cél, hogyha ezt nem érjük el, akkor a népet vissza is vonulhat a vitából, és a jövőben minden lehetőséget megragadunk, hogy az ennyi kilentéstevőkkel tárgyaljunk mindkét szakbizottságból, és aztán egy további szakaszban ezt a vitát mindenképpen későbbre halasztjuk. Majd köszönöm. Köszönöm szépen. Lehet, hogy Michaelnek tapsoltak. Úgyhogy ne köszönje meg olyan gyorsan. Álkadráj úr következik. Voorzitter, ehm, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadóknak. Óriási erőfeszítéseket követelt az, hogy megpróbálják jó irányba terülni ezt a dossziét. Az én nem nem szeretné, nem, nem védi úgy, hogy több szolgáltató, földi kiszolgáló cég megoldja majd a fennálló problémákat, ugyanakkor a status quo sem jelent megoldást, a jelenlegi helyzet megtartása ugyanis azt jelenteni, hogy a jelenleg meglévő jogszabályokat is egyben kőbevésnénk. Ezért hajlandóak vagyunk a kompromisszumra, hajlandóak vagyunk bizonyos fokú engedményekre. Például, hogyha bizonyos feltételeket szavunk, és ezzel próbáljuk megoldani a helyzetet. A Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményét alaposan figyelembe kell venni, a kollektív szerződések, a szakképzés, az egyenlő munkáltatói szabályok, a szalkalmazottak átadása, átvétele, ezek mind-mind felmerülnek. Én az portőr támogatom abban, hogy próbáljunk leülni a foglalkoztatásügyi és a közlekedési bizottsági árnyék előadók egy asztalhoz, dugjuk össze fejünket, és nézzük meg, hogy mire megyünk. Erre nem hogy hajlandó vagyok, hanem ezt szívesen veszem, hiszen így együtt megvizsgálhatjuk eh, azt, hogy a közlekedés eh, ügyi és a közlekedés és a foglalkoztatási kérdések hogyan egyeztethetőek itt össze. A foglalkoztatási bizottság úgy tűnik, hogy szintén hajlik a kompromisszumra az elmondottak alapján, de Bizony a közlekedési és a foglalkoztatási kérdések nem választhatók szét, ezért azt javaslom az előadónknak, hogy eh, legyen proaktív, próbáljon mindenkit leültetni egy asztalhoz, legyen egy közös ülésünk az előadóknak, az Employment és a Transport szakbizottságban ülök, hát ha sikere járunk, nem feltétlenül, de legalább meg kell próbálnunk. Thank you, well. Um... Een aantal weken terug. Köszönöm, elnök úr. Pár héttel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a közlekedési szakbizottsághoz visszautaljuk a dossziét. Tudjuk, hogy a frakciók véleménye jócskán eltér. Vannak, akik azt gondolják, hogy a foglalkoztatásügyi bizottság túlzásokba esik, vannak akik úgy gondolják, hogy a szakszervezetek keze munkáját vélhetjük felfedezni az ő javaslatukon. Végletek vannak, de hát a kompromisszum az egyetlen kivezető kiút a jelenlegi helyzetből, hiszen hogyha stílusosak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy kisiklott ez a ez a vonat, meg kell valahogy próbálni újra jó pályára állítani. Nagyon nehéz lesz szerintem kompromisszumot kialakítani. Talán az Európai Bizottság eredeti javaslata a, a maga egyszerűségében megoldás lehet. Van azonban két kérdés, ami felmerül. Az egyik a szolgáltatás, a földi kiszolgálás színvonala, ez ugyanis ma egész egyszerűen nem felel meg az elvárásoknak, tehát a minőségbeli, a színvonalbeli elvárásokat mindenképpen szigorítani kell. Azt kell garantálnunk, azt kell biztosítanunk, hogy a, ne, semmiképp se gátolják az új szabályok a megfelelő üzletmenetet. Grossúrral hajlok arra, hogy grossúrral értsek egyet ez ügyben. Meg kell próbálnunk valamilyen konkrét megoldást találni, hiszen a közös célunk csak az lehet, hogy a, az utasok jobb színvonalú szolgáltatást kapjanak. De azt semmiképp sem szeretnénk, hogy a túlzott liberalizáció következtében mindenféle működő, működésképtelen modell alakuljon ki. Erről is van szó, itt két-három repülőtérről, és 10-15-20 éven belül kell ezt megvalósítani, ez a konfliktus. Nagyon sok mindenről vitáztunk, mert megtaláltunk itt a szakbizottságban egy álláspontot, szűkösen de ellene voltunk, és a is nagy többségben ellene volt. Most megint visszatérünk erre. Hát tehermentesítsük már magunkat, most remélhetőleg a második vita során észszerűbben járunk el, mint korábban. Nagyon fontos számomra a parlament szerepe, és itt most a bizottság nyilvánvalóan kudarcot vallott javaslatával, elhangzott mert ez korábban is, hogy ez nem megy, kudarcot vallottatok, ezt tudál, tudomásul kell venniük, és most neki kell dönteniük, hogy visszavonják javaslatukat, vagy újra beadják módosításokkal. Ez nem lehet a mi feladatunk, ez a bizottság feladata. Tehát legyen annyi önbizalmunk, hogy követeljük ezt tőlük. Azt, hogy egy európai szabályozást alakítsunk ki két-három repülőtérre, hát nincs jobb dolgunk itt a parlamentben, vagy akár a bizottságban. 10, 15, 20, 30 olyan dolgot tudnék felsorolni, amivel a bizottságnak foglalkoznia kellene, de nem erről. Frankfurtról, Münchenről és Bécsről van itt szó, mint repülőterekről. Hát annyira veszélyes, az annyira rossz ez a dolog. Hagyjuk inkább békén ezt a dolgot, és a bizottság döntsön, hogy tanult-e ebből a leckeből vagy nem jöjjön egy új javaslata, de ez nem a mi feladatunk. Nevetségessé tesszük magunkat, van egy álláspontunk, szavaztunk erről szűk többséggel, a a hatalmas többséggel, tehát maradjunk ennél, és most a bizottság döntsön, nem pedig nekünk kell dönteni. Gala. Köszönöm szépen, Gála úr. Köszönöm. Azt hiszem, hogy amit a jelentéstevő javasolt, az a helyes irányba mutat, az a benyomásom, hogy sok kollégának az a benyomása, hogy nincs közvetlen kapcsolat a szolgáltatók száma és a minőség között. Van repülőtér kevés szolgáltatóval, ahol jó a minőség, és van kevés szolgáltatóval ö, ö, rossz minőséggel, és aztán van olyan repülőtér is, ahol sok a szolgáltató, és mégis rossz a minőség. Tehát az, hogy a szolgáltatások minősége a több szolgáltató révén javul, hát ez nem automatikus. Ez az egyik dolog. A másik az a benyomásom, hogy ö, a szociáldemokraták világosan kijelentették, hogy ha kötelező liberalizáció van, akkor a szociális területen is tenni kell valamit. Számomra ez fordítva azt jelenti, hogy ha nincsenek, nincs kötelező liberalizáció, hanem a tagállamokra hagyom a harmadik szolgáltató ügyét, akkor nem kell itt a szociális ügyeken csavarni egyet. A foglalkoztatási ügyi szakbizottság javaslatát a kötelező piac nyitással szembenek éreztem a harmadik szolgáltató vonatkozásában, és itt nem arról van szó, hogy mi szociális politikát akarunk csinálni itt a közlekedésügyi szakbizottságban, a tagállamok feladata ez szerintem nem a miénk, és éppen ezért a jelentéstevő javaslatát, illetően, hogy legyen a harmadik szolgáltatóval kapcsolatos döntés a tagállamok feladata. Ezzel egyetértek, és nincs szükség a foglalkoztatásügyi szakbizottság javaslatára, hiszen itt nincs szó liberalizálásról, és ezért nincs szükség más lépésre. Köszönöm szépen. Bák úr. Nem, elnök úr. Azt hiszem, hogy lassan újra visszatérünk a tények talajára. Üdvözlöm a jelentéstevő kompromisszumkészségét, Zassada kolléga kompromisszumkészségét. A kezdetektől, kezdetektől fogva mindig arra gondoltam, hogy az egyes repülőterek és tagállamok sokszínűségére felhívjam a figyelmet, és azért üdvözlöm azt, hogy újabban a szubszidiaritásra nagyobb figyelmet fordítanak, és a kompromisszumok is ebbe az irányba vezetnek majd minket. Azt hiszem, hogy a szubszidiaritást kell tiszteletben tartani, és uh, Szeider Kadraui joggal mutatott rá arra, hogy a minőségjavulásnak tárgyában itt a jelentés rámutat, hogy a helyzet nem jó, és hogyha ezt visszaadjuk a bizottságnak ezt az anyagot, akkor úgy vélem, hogy a bizottság valószínűleg nem gyorsan és konzekvensen fog előállni egy új javaslattal, éppen ezért itt a képzés, továbbképzés minőségének javítását kell követelnünk, valamint a szociális követelményekét is, és az EMPL-lel való együttműködést üdvözölném. Világos, hogy itt koherens jelentést kell létrehoznunk a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal együtt, és most ez egy jó alkalom erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még mielőtt az előadónak megadnám a szót, emlékeztetném önöket az eljárási szabályokra. Persze ezt a jelentést mindenkinek ki fogjuk küldeni, és valaki arra is hivatkozott már, hogy lehet, hogy ebből probléma keletkezhet, de a TRAN bizottság nevében írásban vagy szóba, szóban visszajelzést kell adnom február 12-ig az alkalmazandó eljárásról, ami egy előzetes ütemezést is tartalmaz a plenáris és a bizottságbeli döntésekre és tárgyalásokra. Összehozhatjuk az árnyék előadókat az EMPL és a Trans bizottságokból, de olyan helyzetben vagyunk, amikor valóban szükség van a megállapodásra, és hogyha ez nem sikerül, akkor egy második elutasítással kell, hogy szembenézzünk, úgyhogy legyünk realisták, és legyünk ennek tudatában. Elnökként emlékeztetném önöket, hogy önöknek kell megállapodásra jutni, és hogyha ez nem sikerül, akkor az eljárás következő lépéseit kell majd alkalmazni. Zaszán úr valami fontos mondani valója van, mert már csak 15 percnyi tolmácsidőnk van, úgyhogy legyen rövid. Dobrze, trzy zdania dosłownie. Znaczy... Köszönöm, köszönöm elnök úr, tényleg csak nagyon röviden. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy hány fontos kérdés is van ebben a dossziéban, amelyek mind befolyásolhatják a munkánkat. Itt van például a, az egységes jóváhagyás rendszer. Jóval olcsóbb lesz ez, mint hogyha tagállamról tagállamra kellene valamit engedélyeztetni. Azonban itt a TRAN és az EMP szakbizottságok munkájára nem mond ellent, ezek az apró szakmai finomságok. ha úgy döntünk, hogy a tagállamokra bízzuk, hogy hány földi kiszolgáló cég működjön a reptéren, akkor ha kettőre korlátoz az adott tagállam a földi kiszolgálók számát, akkor beindul ugye a tender eljárás, és igazából csak az egyik földi kiszolgáló mégis eh, bezárja a boltot, akkor lesz alkalmazandó az alkalmazottak átvétele átadása. Én, én azt hiszem, hogy eh, igenis elérhető közelségbe került a kompromisszum, és csak a mi szándékainkon, hajlandóságunkon múlik, hogy valóban eljutunk-e oda. Köszönöm, mondja az elnök úr, Zeszede úr. árgus szemmel fogom figyelni az árnyék előadók munkáját, de annyit szeretnék mondani, hogy lássanak hozzá, mert szorít minket az idő, jó lenne minél hamarabb megállapodni az ügyben. Köszönjük, ezzel a szülés na, végére értünk, a koordinátorok ülésével folytatjuk. Akinek nincs itt keresni valója, az most hagyja a termet a brit alsóházban azt szokták mondani, hogy ezen alkalmakkor, hogy idegenent látok, és akkor kiürítik a termet, illetve eltávolítják az öröm tartozókat. Még a régi időkben maradt fenn ez a hagyomány, amikor a királynő megfigyelőket küldött. Hát én is ezt mondom, idegent látok.